So, Nos, kedves kollégák, úgy vélem, hogy négy perccel három után el kell kezdenünk a munkát. Az első napirendi pont a délutánon, a kilencedik napirendi pontunk egy meghallgatás a keres kereskedelem politika és a vadon élő és vadélőről élő élővilág fenntarthatósága, meg Lárkin asszony az, aki ennek az előadója a fenntarthatóság ügyében. Természetesen egy sor kiváló szakértőt is meghívtunk ebből az alkalomból, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást. Két panelben fog folyni a munka. Először uh, mikor a a másik, az első része egy politikai kerettel foglalkozik, a kereskedelemben és a fenntarthatóságban, a másodikban pedig a végrehajtással kapcsolatos feladatok kerülnek szóba. Üdvözlöm Önöket, a vendégeinket. Örülök, hogy eljöttek. Köszönöm szépen. Mielőtt megkezdenénk az első panelünket, természetesen szót adok McLarkin kolléganőmnek 5 percre, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy üdvözlöm a vendégeinket, akik csatlakoztak hozzánk a mai napon, és természetesen a téma rendkívül fontos, és ez némi távolságra is szükség van, hogy alapos ezt megbeszéljük. Köszönöm szépen minden esetre, hogy időt szabadítottak fel erre a mai vitára, ezt nagyra becsülöm. Most pedig eh, ez a meghallgatása első alkalommal foglalkozik az Európai Parlament eh, külkereskedelmi szakbizottsága ezzel a témával a külső, külső eh, területen, és most mélységében vizsgáljuk ezt a témát. Ez nagyon kedves téma számomra, és örülök, hogy a kollégák elfogadták, hogy szükség van erre a vitára, rövid időn belül került ezt megszervezni, hiszen figyelembe kell lenni az illegális kereskedelmet ezen a területen. Politikusként van feladatunk, többet kell tennünk a illegális vállalkozások az emberi fellépés területén, ezen a területen, és bizony van feladatunk itt, el kell látnunk ezt, és bizonyos állatok és növények, vadonillátok és növények veszélyben vannak meg kell őrizni a sokszínűséget az élővilágban, és az utánunk jövő generációk számára lehetővé kell tenni, hogy tovább éljenek ezzel a sokszínűséggel. Az a jelenlegi növekedés az illegális kereskedelem területén példátlan eddig, és időt vesz igénybe, hogy ezzel szembeszálljunk. Nézzük meg csak, hogy miért kell egyértelműen kijelentünk itt az afrikai elefánt népesség kapcsolatos vizsgálat megállapította, hogy 350 ezer a szavannai elefánt él egész szubszaharai területen 2007-2014 között az legalább 30%-kal csökkent az elefánt populáció 444 ezer elefántról van szó. Bizonyos országban, Tanzaniában, Mozambikban erős volt a csökkenés, az átlagosnál erősebb ipari méretekben írtották az állatokat. Tanzániában 109 ezerről 2009-ből 43 ezerre csökkent a számuk. Ezt figyelembe kell venni, és egy 5%-os születési ráta a és figyelembe vendő Mozambikban a csökkenés 48%-os 20 ezerről 10 ezer néhány százra. Ez világosan megmutatja, hogy milyen veszélybe kerültek ezek az állatok. A második sokkoló publikáció, amit az ENSZ tett közzé, itt vizsgálták az illegális kereskedelmet a és itt az illegális kereskedelemmel foglalkoztak, és olyan fajokat is figyelembe vettek, amelyekkel mi külön nem foglalkozó korábban, és felhívták a figyelmet arra, hogy 18 van nemzet van, amely, amely érint van az illegális kereskedelmet, tehát egy globális jelenségről van szó mintegy 8 és 10 milliárd eurós forgalomról beszélünk évente ebben a kereskedelemben. Ezek sokkoló statisztikák, de van legjellemzőbb fajaink, amelyek veszélybe kerültek, és ezen a módon fenntarthatatlan a további fejlődés. Azokat a fajokat kéne megvizsgálnunk, amelyek, eh, amelyeket például rossz okoknál fogva eh, írtanak vagyis nyomatékot kell kölcsönöznünk a fellépésünk. A COP17 Johannesburgban már megtett ezt részben, arra kell fókuszálni, hogy hogyan tudunk szembeszállni ezzel a válsággal, amelyel most is szembesülünk. Biztos vagyok abban, hogy sürgető, hogy ezt megtegyük, és egy prioritást élvező területről beszélünk szerintem. Ez azt jelenti, hogy meg kell néznünk, hogyan tudjuk a legpragmatikusabb és a legsürgetőbb válaszokat megtalálni a természet megőrzése érdekében, a fenntarthatóság érdekében, hogyan tudjuk a földünket a jövőbeli generációk számára megmenteni. Én szeretném azzal befejezni az egyik legtragikusabb jellemző, amit szeretnék elmondani, és itt gondolom, hogy élnünk kell közép-kenya területen van az Olpietjen nevű természetvédelmi terület, az utolsó három fehér rinocérosz orszarvú, és ezeket le, ezeket az állatokat levadaszták, és gyakorlatilag a kihalás szélére kerültek. Reméljük, hogy egy megfelelő program segítségével ezt az utolsó néhány példányt meg lehet menteni, és az egész fajt ezáltal. Azonban azt is láttuk, hogy két, két nőstény állat nem termékenyíthető meg, és különböző okoknál fogva ez azt jelenti, hogy ennek a fajnak az utolsó napjéről beszélünk, elkerülhetetlen a kihalás. Lépnünk kell az egész világon, számos faj érintve van, hogyha nem lépünk azonnal az illegális kereskedelemnek eh, ezer oka van, és nyilvánvalóan nem fogunk egyetlen közös megoldást, egy varázs megoldást találni, de mindenképpen meg kell nézni a kereskedelem mögötti lehetőségeket, eh, és a kereskedelemben vannak lehetőségeink, eszközeink, amelyekkel szembeszállhatunk az illegális kereskedelemmel. Polit- politika részeseként igenis minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy ezt a fajta illegális kereskedet megakadályozzuk mert egész fajokat tesznek tönkre, de ebből finanszírozzák a terrorizmust és egyéb bűnözői tevékenységet is. Örülök, hogy a vendégeink eljöttek a mai napon, és információval szolgálnak nekünk, és hogy a, talán rátalálunk arra, hogyan tudunk ezekkel a riasztó fejleményekkel szembeszállni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig elkezdjük az első panel beszélgetést. A politikai kerettel foglalkozik a fenntartható fejlődés a vadon élő állatok esetében. Az első felszólalónk Kunyó Mikuria, aki főtitkára volt a világ eh, 2014 szervezetének, és nagyon sokat foglalkozott ezzel a problémával. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk meg Önt, meg is adom Önnek a szót, öt, kb. 5 percben. Kérjük, hogy a mikrofonba beszéljen az előadó. A mikrofonba kérjük. Okay. No, thank you. Technology, it's... Köszönöm szépen. Hát igen, a technológia néha problematikus. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági tagok, először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy meghívtak, hogy felszólaljak ebben a szakbizottságban, mert a kereskedelem politika és a vadonélállatok növények fenntarthatósága nagyon közel áll az önök szakbizottságához. Ez egy, tehát egy nemzetközi szervezettől jövök, amely összegyűjti a különböző vámhatóságokat, és 92-ben alakult meg, ö, bocsánat, 52-ben alakult meg Brüsszelben, európai országok is tagjai, tehát ez a ö, szervezet egy nagyon fontos szerepet játszik az Európai Unió szintjén is. 180 tagja van, egy globális szervezetről van szó. Mi is a feladatunk, a hatékonyságot kell növelni a különböző vámhatóságok, adminisztrációk terén megfelelő technikai segítséget kell nyújtani, és elő kell mozítani a nemzetközi együttműködést, ahogy önök is tudják. A vám hatóságok általában határokon működnek, stratégiai pontokon és fontos a, az, hogy jövedelemhez is jutnak, tehát vám adókat szednek be, és elősegítik a legális kereskedelmet, éppen ezért a kereskedelem segítése az egy fő feladatunk. Technológiát használunk a határokon, kockázat, menedzseléssel is foglalkozunk, ami a vadonőri állatokkal kapcsolatos bűncselekményeket illeti. Ugye fontos a tudatossági szint emelése a prioritásokra is szükség van ezeken a területeken. Éppen ezért elindítottunk egy vizsgálatot 160 taggal, és ez a vizsgálat azt mutatja, hogy nagyon sok vámhatóság igenis hozzá akar járulni ahhoz, hogy felszámolja a bűncselekményeket ezen a területen, viszont pénzügyi forrásokra van szüksége. 2014-ben elfogadtunk egy nyilatkozatot az illegális vadon élő állatok kereskedelméről, és ezen a területen a kormányoknak fontos lenne több támogatást nyújtani, a vámhatóságoknak több forrást nyújtani a támogatásnak a különböző területeit illetően. Támogatni kell a közvéleményt is, és a közvélemény támogatásra is szükség van. Tehát a közvélemény támogatása nélkül nagyon nehéz elvégezni a feladatainkat. Hogyha a közvélemény tudatos, tudatti szintjét fel tudjuk emelni, akkor meg fogjuk kapni a, a technikai segítséget, támogatást is például a különböző vizsgálatok területén, az illegális termékek kereskedelme területén le kell bontani a különböző hálózatokat. Ez is az egyik feladatunk. Aztán a kapacitás építés is az egyik feladatunk a különböző helyszíneken, különösen a szubszaharai szaharai afrikai térségben, tehát az eredeti az színhelyeken, például Zambiában is jelentős a munkánk, támogatnak bennünket a, például Svédország, Németország, az Egyesült Államok is, a CITES, vagy a CITES, CITES titkársága, az Európai Unió országai, tehát itt ez a támogatás a vadon élő állatok és az, azokból származó termékek illegális kereskedelméről van szó, ennek a lebontásáról, a, a bűnszervezetek lebontásáról. A mi vizsgálatunk szerint az Európai Unió tagjai nagyon is jól ellátottak pénzügyi forrásokkal, és több mint 50%-a a vámhatóságoknak meg mandátummal rendelkezik az esetek kivizsgálására. Afrikában mindez hiányzik. Tehát ezekkel a dolgokkal foglalkozik a mi szervezetünk. Aztán van a képzés. Megszervezünk különböző képzési műveleteket, mm, képezzük a, a, az embereinket arra, hogy felismerjék a termékeket, különböző ügynökségeink vannak, aztán a nemzetközi partnerkapcsolatok, a partnerség is az egyik fő feladatunk, nemzetközi partnereink vannak, létrehoztunk egy nemzetközi konszorciumot, amely felveszi a harcot a ezen a területen a, World, a Világbank, az Interpol, a CITES részt vesznek ebben a munkában, kapcsolatban vagyunk a rezervátumok vezetőivel, rendőrségekkel, és így tovább. Aztán van egy másik terület, az együttműködés, a kereskedelem, az üzleti élet, a közlekedés különböző érintett feleivel. Éppen ezért nagyon fontos a partnerkapcsolat a kereskedelem képviselőivel. Kiadtunk egy vadonérő állatokkal kapcsolatos útlevelet a Buckingham Palace is kiadott egy nyilatkozatot a közlekedés szállítással kapcsolatosan, hogyan lehet ugye legálisan szállítani állatokat, és melyek a nemzetközi bűncselekmények, mi számít annak a vadon élő állatok esetében. Tehát megvannak az eszközök is arra, hogy kom- kompetens személy, személyzetünk legyen a különböző ügynökségekben, nem csak a vámhatóságoknál. És ugye itt a kereskedelemről van elsősorban szó, és arról, hogy az összes szakértelmet, az információkat összegyűjtsük a határokon, és lebontsuk a ö, hálózatokat. Azzal zárnám, hogy nagyon nagyra értékelem ezt a meghallgatást. Itt elsősorban a tudatosság fejlesztése terén az Európai Unió nagyon nagy erőfeszítéseket tesz, megvannak a megfelelő meg, megállapodásai, együtt kell működnünk ezen a területen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen és most itt a kereskedelmi megállapodások kapcsán végül is a kiváló felütést megkaptuk a következő előadónk, előadónk szövegéhez, Ellen Tuninga, lesz a következő, aki a DG Trade-nél dolgozik. A Fair Trade témában Folytattunk már reggel egyszer már munka reggelit egymással. Nézzük, hogy mi köze van mindennek a mi témánkhoz is, hogy az EU kereskedelmi megállapodásai hogyan képezhetik eh, kiegészítő részét az illegális kereskedelem elleni harcnak. Parancsoljon a szóval. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Köszönöm a bevezetőt. A munka reggeliben fenntartható elem is volt. Valóban ez egy Fairtrade reggeli volt, és ilyenkor az ember nem eszik húst. Maradjon életben minden élőlény. Köszönöm a bevezetőt, a bókokat. Köszönöm szépen azt is, hogy a, az illegális állatkereskedelem témájában meghívtak. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy szervezett bűnöző csoportok érintettek ebben. Én szívesen utazom és pontosan tudom, hogy mennyire kiszolgáltatott az ökoszisztéma és annak egyes részei. Ez a közös megközelítés, amely megpróbálja az illegális állatkereskedelmet visszaszorítani, ez egy sokrétű kihívás, szabályozási, van, ellenőrzési, kapacitásépítési és egyéb feladatokat is feltételez. A házhisztáról majd részletesebben beszél a nemzetközi szabályozásról, különösen a múlt heti friss fejleményekre való tekintettel. Majdnem minden, tagá, minden állam ö, alá írta a CITES egyezményt, és bilaterális kontextusban ö, amikor vizsgáljuk ezeket a megállapodásokat, akkor a DigiTrade és a bizottság végül is azon van, hogy a multilaterális környezeti megállapodások szempontjait is belevegyük a kereskedelmi megállapodásokba, és elkötelezzük magunkat a harc mellett fejezetről fejezetre. Ez konkrét cikkekről való konkrét tárgyalásokat is igényel, a TTIP tárgyalásokban ugyanígy, mint a kereskedő megállapodások kapcsán általában. A legfrissebben aláírt szabadkereskedő megállapodás Vietnámmal már expliciten tartalmazza a illegális állatkereskedelemnek kizáró szempontokat, és a kereskedelmi bizottság úgy gondoljuk, hogy fontos szerepet játszott a szinergiák építésében ezen politikai területeken, segíthet összehangolni az EU fellépéseit, és reméljük, hogy sikerül bekanalizálni az itt tapasztaltakat a következő ülésünket. Miért átadnám a kollégának a mikrofont, hangsúlyoznám még egyszer, hogy nagy öröm számomra, hogy önökkel együttműködhetünk ebben a fontos témában. A harmadik előadó Hans Stilsta, a Környezetvédelmi Főigazgatóság részéről a multilaterális környezeti együttműködés helyettes vezetője. Parancsoljon, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Öröm számomra, hogy beszámolhassak a munkánkról, és áttekintést nyújtsak a legfontosabb lépésekről. Két fő lépésről szeretnék beszélni, ez a World Life Action Plan, a cselekvési terv, a kollégám már említette, a másik pedig a CITES egyezmény szerződő feleinek megnyilatkozása. Legutóbb elmúlt héten volt egy ülés ennek, és ez egy igen sikeres ülésnek bizonyult. Itt sajnos egyetlen példány van nálam ebből, a, ebből az anyagból, amit itt megemlítettünk. Az idei munkát kezdtük el szabályozni, és annak ellenére, hogy aktívak voltunk a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos tevékenységben, de ez az első átfogó cselekvési terv, amelyet el tudtunk fogadni a bizottság, az Európai Bizottság részéről. A tanács igenis jóvá hagyta ezt a cselekvési tervet, már júniusban szerintem a parlament is arra készül, hogy elfogadja, tehát legalábbis az eljárást elindították, és alaposan megvizsgálják a cselekvési tervet, reméljük, hogy jóvá hagyják politikai szempontok alapján, és három prioritást tartalmaz az a cselekvési terv, az első a megelőzés, arról van itt szó, hogy a vadon élő állatok kereskedelmét, illegális kereskedelmét megakadályozzuk, megelőzzük, aztán egy sor fellépésről beszéltünk, hogy hogyan tudjuk a meglévő jogot jobban végrehajtani ezen a területen, EU szinten, tagállami szinten is, de igyekszünk egyébként segíteni harmadik országoknak is, hogy végrehajtsák a saját idevágó törvényeiket a harmadik pont pedig, hogy vannak fellépések a jobb együttműködés érdekében a különböző szervezetek, akik érintve vannak ezen a területen. Azt gondolom ez az utolsó pont, ez az egyik legfontosabb, amit hangsúlyozni kell, és talán itt ez a legfontosabb ebben a bizottságban, ez egy átfogó cselekvési terv. Én ugyan a környezetvédelmi területen dolgozom a bizottságnál, és mi vezetjük ezt a munkát, és más bizottsági egységekkel együtt fejlesztettük ki ezt a cselekvési tervet, és persze olyan érintettekkel is, akik nem feltétlenül a környezetvédelemhez tartoznak elsősorban, tehát, de mi is azt látjuk, hogy a végrehajtás érdekében tényleg arra van szükség, hogy ez az érintett szereplőt bevonjuk a civil szférából, a magángazdaságból, a vám ügyekből és minden területről gyakorlatilag. Csak egy néhány percet kaptam a hozzászólásom keretében, ezért egy-két konkrét cselekvést, fellépést szeretnék a tervből bemutatni. Az egyik mindenképpen az, hogy fejlesztési együttműködést szeretnénk felhasználni pénzügyi területen arra, hogy kapacitásokat építsünk be fejlődő országokban, hogy jobban szembe tudjunk szállni ezekkel a lépésekkel, ott történnek és politikákat lehessen kialakítani. Egy másik terület, hogy érdemi módon erőteljesebben akarunk együttműködni a magánszektorral. Vannak a cégek, az egyik azt hiszem itt is van a mai napon, amelyik igenis előállt azzal, hogy felhívják a figyelmet a, a kereskedelemben, az illegális kereskedelemben milyen szerepet tudnak játszani annak visszaszorításában. Igenis szeretnénk itt a magánszférára jobban támaszkodni, és az ő segítségükkel jobban végrehajtani a fennálló jogot ezen a területen. A 24 akcióról beszélünk összességében, persze mind a 24-et most itt nem tudom felsorolni, de egy másik terület lenne az, hogy igyekszünk segíteni a fenntartható anyagellátást végigvéve az egész szállítói láncot, tehát egy termékről meg lehessen állapítani, hogy fenntartható származási helye van. ez ehhez sok kérdést kell megoldani, persze. Az ötlet egyszerű, de végletén nem olyan egyszerű. Tehát ez lenne ez a cselekvési terv. A második pont, amire még valamit elfelejtettem, bocsánat, visszatérnék erre ez egy öt éves időkerettel dolgozik, reméljük, hogy időben végre tudjuk hajtani 2020-ig, 2019 végéig átültetjük a jogszabályokat. Évről évre lesznek olyan wildlife napok, az érintetteket meghívva, és megvizsgáljuk velük együtt, mennyire jutottunk a végrehajtással, és adott esetben hol van szükség kiigazításra. A második pont, mint már beharangoztam, ezt is hangsúlyozni szeretném, a CITES egyezmény, a CITES egyezmény, ez a fő nemzetközi eszköze annak, hogy szabályozzuk a veszélyeztetett fajok kereskedelmét. 183 szerződő fél három évente találkozik, ez a találkozó, amit mondtam, két héttel és elmúlt hét, két héttel ezelőtt és elmúlt héten volt, ez egy nagyon nagy konferencia, az érintett felek, civil szervezetek és mások részvételével a CITES az egyik olyan egyezmény a környezeti területen, amely tényleg rendkívül hatásos, és nagyon konkrét is az eredményeket tekintve. 120 konkrét javaslat született az egyezmény keretében, az a legtöbbet el is fogadták egyébként. Itt egyes fajokra hivatkozunk ezekben a, a felvetésekben, hogy milyen szintű védelmet igényelnek a fajok de természetesen más javaslataink is vannak, hogy hogyan tudjuk az egyezményt átláthatóbban végrehajtani, vagy adott esetben hatékonyabban végrehajtani. Természetesen az összes javaslat közül megint csak egy néhányat tudok kiragadni, de az egyik nagyon fontos javaslat, amit el is fogadtak, és az EU volt az egyik javaslattevő ezen a területen. Most arról van szó, amikor erről beszélek, hogy felsoroljuk az összes ö, olyan fafajtát, amely ö, ö, rendkívül rózsa növényre vezethet vissza. Nagyon szeretik Ázsiában, a bútoriparban is ezeket a fajokat. És hát komoly kereslet nyilvánul meg ez iránt a, ezek iránt a fafajták iránt, és az egyezmény úgy döntött, hogy magasabb szintű védelmet kapnak ezek a fafajok, ami azt jelenti, csak akkor lehet kereskedni velük, ha bizonyos fenntarthatósági kritériumok teljesülnek. A másik eh, javaslat, ami szintén nagyon fontos, hogy felsoroljuk az összes fajt, amelyet a leginkább, tehát eh, az összes olyan emlős állatról van szó, amivel a, leg, a legtöbbet kereskednek. egy hagyományos eh, gyógyszerész, gyógyszereket készítenek belőle, különböző más célokra is felhasználják. Nagy mennyiségű ilyen csontot szállítottak Ázsiába az elmúlt időszakban, agyart, és azt kell, hogy mondjam, szinte kimerültek a források. Az összes faj most már az egyezményi értelmében, de sorolhatnánk a gekók, krokodilok, más állatokat is sorolhatnánk, amelyek komoly mennyiségű kereskedelmet folytatnak le, ezeket magasabb szintű védelem alá helyeztük. Itt arról van szó, hogy eh, erős eh, végrehajtási rendszeres szükségrendszer be kell tartatni ezeket a törvényeket, és hogyha vannak olyan országok, amelyek nem jól hajtják végre azt, amit az egyezmény elvár tőlük, akkor a végén megvan a lehetősége, hogy importtilalmakat hirdessenek ki adott fajokra, vagy az összes fajra is akár, ha, akiket felsorolunk itt különböző intézkedéseket lehet hozni, és hát ez meg is történik időnként. Úgy gondolom, hogy itt most abba kell hagynom elnök úr, mert különben túllépném azt az időt, amit rám szántak. Nagyon szépen köszönöm. Hát a politikai keret tehát akkor megvan. Én úgy gondolom, hogy, hogy különböző lehetőségeink vannak, reagálhatunk azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet felvenni harcot a vadonérlátok kereskedelmével kapcsolatosan. Van is már egy kérdés, Piana úr. Le, van egy kérdésem a bizottság képviselőjéhez. Egy, ma, egy új TTIP tipp szöveg is foglalkozik a vadon élő állatokkal, nevezetesen, hogy a CITES és más egyezmény rendelkezéseit végrehajtsák. A TTIP szövegben és európai szinten is vannak javaslatok, hogy hogyan lehetne eljárni. Tehát az Európai Unió ha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet, a TTIP megállapodásokkal kapcsolatosan van valami új megközelítés? Köszönöm, Emma. Köszönöm szépen az első előadónak, talán Miki Mikúria úrhoz szólnék. Na most ugye a vámhatóságoknak mik a legnagyobb feladatai, a nehézségei, amelyeket mindenképpen meg kell oldani, és mi a legsikeresebb, hogy a helyszínen tudjanak működni. A kereskedelmi főigazgatóság kollégái ugye szóltak a jövőbeni megállapodásokról és rendelkezésekről a korrupció ellen, és ezzel kapcsolatosan még kérdezném, a, ami a, a tranzitáló termékek, tehát az Európai Unión át ö, tranzit szállításban lévő termékekről. Mi, mi is a helyzet? Ugye, tehát Európán átszállítják ezeket, tranzitálnak Európában, ez az egész folyamat hatékony volt? Fel lehetett venni a harcot az illegális kereskedelem ellen? Köszönöm. Köszönöm szépen. Derek? Röviden. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a barátaink teljes mértékben eh, betiltották az illegális kereskedelmet az elefántcsont szarv termékekkel kapcsolatosan, és meg szeretném kérdezni azt, hogy egy európai, tehát a franciák betiltották már teljes mértékben, most európai szinten is meg lehet ezt tenni, ami a, az e-, egyezményt, a Science egyezményt el, e, elem, tehát a SZÁJC egyezményt illeti, ugye ott benne vannak az afrikai elefántok is az egyes mellékletben. Ezek Köszönöm szépen. Magam részéről pedig akkor elmondanám, hogy tegnap meglátogattuk a portugáliai Valenciát, és megnéztük azt a vám egységet, amely felelős a az illegális államkeres, állatkereskedelem kiszűréséért és az IPR rendszer működtetéséért, és a vámok befizettetéséért. Mi az önök benyomása, Mikoni úr? Az Európai Unió rendelkezés álló erőforrásairól. Az egyik vám őr 12 ezer játékot akart éppen átvizsgálni egy másik egységben 36 ezer játékot kellett egy másik vámbőrnek ellenőriznie. Ilyen mennyiségek tükrében van realitása annak, hogy ki lehet szűrni a hamis termékeket, az illegálisan behozott termékeket? Talán kezdje el, és akkor majd. Köszönöm szépen a kérdéseket. Elnök úr, a vám metodológia úgy működik, hogy mindig ö, csak szúró próbaszerűen vizsgálunk, nem lehet minden konténert kivontani egyenként, de vannak metodikák arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet jól szűrni. Minden szállítmányhoz eh, hozzá vannak rendelve bizonyos adatok. Az adatok alapján a vámőrök jó esetben előre megkapják ezeket az adatokat, és ezek alapján elemzést végezhetnek, és megnézik, hogy hol, mely szállítmányba érdemes belenézni, és a gyanús tételeket eh, már előre ki lehet szűrni, és akkor szkennerekkel és egyéb eszközökkel ö, is lehet vizsgálni, meg ki is lehet ezeket nyitni. De az elektronikus kereskedelem hát nem nagyon segít ebben az ügyben, mert nagyon sok apró csomag érkezik a határokra, amelyeket lehetetlen egyenként átvizsgálni, és pláne az adatait előre elemzésnek alávetni hát küzdködünk a feladattal. Igen, a kihívások nagyok. Először prioritásokat fogalmazunk meg, illetve a kormányok fogalmaznak prioritásokat, hogy mire kell nagyon odafigyelni, mire van pénz, mi a jogszabályok alapján a legellenőrzendőbb tételcsoport, mely országokból bejövő termékeket, árukat kell leginkább vizsgálni. És persze nyilván a nemzetközi hatóságokkal, meg más tagállamok hatóságokkal folyamatos adatcserét valósítunk meg. Talán legfontosabb szempont a származási hely. Mert a származási helyből már elég jól lehet tudni, hogy mi, mire lehet számítani. De érdemes az exportokat is vizsgálni már az exportálás fázisában, és nem csak gazdasági, hanem szociális, szociális dömping hatások szempontjából. Nyilván kapunk ehhez támogatást az európai országoktól, az USA-tól, nemzetközi szervezetektől, de ha ezt mind összeadjuk és felhasználjuk, és a rendőrséget és más fegyveres testületeket is segítségül hívunk, ideértve még a, a, az afrikai erdészeteket is, akkor összeáll egy végrehajtási lánc, amely eredetileg a kormányok ellenőrzés alatt áll, de amelyekre a donoroknak is komoly hatása lehet a illegális kereskedelmi visszaszorítása szempontjából. Madeleine? Köszönöm szépen. Felasztottuk itt a válaszokat. Talán a TPP-re vonatkozó és a TTIP-re vonatkozó kérdéssel kezdeném. Általánosságban véve, most nem csak a fejezet kapcsán, érvényesül, hogy multilaterális a megközelítésünk, miközben persze helyi nemzeti jogszabályokat is alkalmazunk. A TTIP-ben azt javasoljuk, hogy a CITES is vegye alapul, és úgy alakítsuk ki a közös globális keretet, amely magába foglalja és visszatükrözi a jogalkotási és még szükséges jogalkotási folyamatokat. Ezt szerettem volna a TTIP kapcsán elmondani főleg. A korrupció ellenes megállapodások tekintetében én ugye nem vagyok ezért közvetlenül felelős, de azt hiszem, hogy van itt eh, összeütközési esély a tagállamoknak is kompetenciája van a területen, ezt tehát komplexen kell vizsgálni. Most azzal folytatnám, hogy reagáljak a többi kérdésre. A, valaki hivatkozott arra a francia döntésre, hogy az EU-n belül leállítják az exportot az elefánt csont termékekből, és Hollandia is közzé tette, hogy ők ugyanígy járnának el. Mindkét esetben tájékoztattuk ezeket az országokat, hogy nem értünk egyet nem valószínű, hogy az EU jog értelmében ez megvalósítható, majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul, a két ország válaszára várunk, de az első reakciónk az volt összességében, hogy egy ilyen dologra nincs lehetőség az EU jogi szabályozás értelmében, amit viszont tervezünk évvégéig a cselekvési tervből kiindulva, hogy betiltsuk az, ek, az elefántsot exportot az EU-ból más országokba. Hát általában Kínáról van szó egyébként ilyenkor, és az egész EU vonatkozásában ezt a tiltást alkalmazhatnánk. Van erre egy módszerünk, a vadon élő állatok és növények kereskedelmére vonatkozó szabályozás értelmében azt gondolom, hogy egyébként az előbb orszarvúak szarvairól is beszéltünk még ebben az ügyben, de egyéb de a tagállamokkal még erről folynak a tárgyalások. Ami az afrikai elefántokat illeti, ez óriási vita volt egyébként Johannesburgban az érintett felek között Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy az alapötlet az volt, hogy van 28 afrikai ország, ahol jelentős mennyiségű afrikai elefánt él, és a legmagasabb szintű védelmet kéne biztosítani ezeknek az elefántoknak mindenhol. Ez volt a felvetés, de volt egy sor más afrikai ország, egy kisebb csoport ugyan, de ők nem értettek egyet ezzel. Tehát így történt, hogy végül is a leg nagyobb elefánt populációval rendelkező országok álltak elő ezzel. Ez meg, még mindig egy óriási vita, számos civil szervezet a nagyobb csoportok mellé állt, nagyobb országcsoport mellé állt. Az EU egyébként a javaslatot nem támogatta, 28 tagállam azon 71 állam közé tartozott, amely végül is nem támogatta a feljebb sorolást. Egy sor oka van annak, hogy miért nem történt ez meg. Az egyik az volt, hogy úgy éreztük, hogy ez igazából nem fog segíteni az elefántokon semmilyen módon. Egy hatékonyabb módját kéne megtalálni a védelemnek, hogy a vadorzókkal szembe lehessen szállni Sőt, ez kontraproduktív is lehet, hogyha itt megtörténik a CITES értelmében, megváltoztatjuk a listát, akkor az érintett országok a kettes melléklet szerinti elefántok szerint egy rezervációba kerülhetnének az elefántok, és hát ez túl egyszerű megoldás lenne szerintünk. Tehát, hogy ez végül is ez a, a felsorolás, ez nem, vagy a feljebb sorolás, ez nem használna. Számos más érvünk is volt egyébként amellett, hogy a döntésünket megvédjük, de támogassuk az afrikai javaslatot. A végén, mint mondtam, a többség ez ellen szavazott, a javaslat ellen szavazott, mint említettem aztán végül is az EU szerepe a tranzit me- szállítmányok megakadályozásában nem ezt is vizsgálni kell. Ez egy meglehetősen bonyolult vita, el kell, hogy mondjam, hiszen bizonyos körülmények között el kell, hogy mondjam először is, hogy miért született meg ez a cselekvési terv? Hát azért, mert az EU tranzit állomásként szerepel a kereskedelemben a klasszikus példája ennek a hamis vietnami vadász, aki cseh nemzetiséget szerzett, elment Dél-Afrikába, ott rinocéroszra vadászott, orszarúra, és azt trófaként hozta Európába, és eh, hát tudni kell, hogy kilóként eh, többet ér, mint a kokain vagy az aranyom. Az orszarv, egy igen értékes termékről beszélünk, és eh, exportálják innen aztán Vietnámba vagy más helyekre. Ez megint csak példája ennek a gyakorlatnak, amit mi aztán nem nagyon kedvelünk. Persze ez az egyik dolog, és nyilvánvalóan ezt meg kell próbálni leállítani. Egy másik téma, hogyha a termékek bekerülnek az EU kikötőkbe, és a kikötőknek lehetőség van arra, hogy leállítsák ezeket a termékeket. Észak-Európában vannak olyan kikötők, amelyek önkéntesen leállítanák például a bána hús tranzitját. A végén azt mondtuk, hogy a kikötőknek nem kéne megadni ezt a lehetőséget. Nincsen jogalapunk arra, hogy ezt megtegyék de arra kell, hogy mondjam, hogy a végeredményt még meg kell várnunk. Aztán, ami mi szintén megemlíthető, és amit tegnap eh, láttam, vagy EU zászló alatt hajózó, vagy hajó, tehát Izlandból Japánba szállít eh, árut, eh, és ez a habitat irányelv előírásának megsértése, de ez a bálna húst Reykjavikból egyszerűen elszállította valahova Japánba, és innentől bonyolultabb az ügy, ugye? Tehát az EU-nak nyilvánvalóan megvannak a maga felelősségei ezen a területen. Az EU-nak vannak akár jogi eszközei is, hogy az ilyen gyakorlatot leállítsa, de azért ezt alaposan meg kell vizsgálni esetről esetre, és mi az, amire lehetőségünk van. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy ezzel is vezet bennünket a második panelhez, a végrehajtáshoz. Négy kiváló panelista előadónk van. Az első Guyen Fong Dung, Vietnámból, ő az igazgató helyettese az INV-nek, ez a vietnámi szervezet, amely védi a vadon élő állatokat és növényeket. Ő most Vietnámból jött ide, kimondottan erre az ülésre. Nagyon szépen köszönöm, és meg is adom ennek a szót. Jó napot kívánok mindenkinek. Mindenki hall engem? Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt a lehetőséget kaptam, hogy eljöjjek és beszéljek a vietnámi helyzetről, hogy hogyan lehet felvenni a harcot Vietnámban. Nagyon hosszú utat tettem meg, hogy ide érjek, ide jöjjek viszont nagyon hosszadalmas a munkánk is már ezen a területen Vietnámban. Szeretném bemutatni a szervezetünket. Ez az ENV, ez az Education National Vietnam, tehát a vietnámi nemzeti oktatással foglalkozó szervezet. Itt nagyon sok nő dolgozik velünk. Ahogy önök is tudják, Vietnám aláírt számos egyezményt és szerződést a nőkkel kapcsolatos témákban. Nagyon nagy lehetőségeink vannak, de nagyok a kihívások is. Mi is végrehajtjuk a kereskedelmi, a szabadkereskedelmi egyezményeket. Mindez lehetővé teszi a, azt is, hogy Vietnámban mm, megvédjük a természetet, az állatokat, a növényeket, hogyha természetesen hatékonyan alkalmazzuk a jogszabályokat, és hajtjuk végre a különböző dokumentumokat. Látják itt a diákon, hogy mi is a helyzet. Látják azt, hogy hogyan, mit teszünk, hogy megerősítsük a hatékony politikát. Nincs nagyon sok időnk, tehát nem tudok mindenről beszélni a vietnámi helyzetet illetően, de látni itt is, hogy létrehoztunk egy egységet, amely kapcsolatban van a közvéleménnyel, és különböző tanulmányokat, vizsgálatokat készít elő, több mint 300 helyen segíti a munkát. A részletekről nem tudok most szólni, de lá, egyesek már tudják talán azt, hogy vannak nagy esetek, ügyek, amelyek a vietnámi vámhatóságoknál történtek. Tö- több mint kétezer elefántcsont terméket foglaltak le, nagyon sok vadász jön Vietnámba is, és itt elsősorban a elefántcsont, amely leginkább érdekli őket. Ugyanaz a helyzet, mint a pingvinekkel. Nagyon sokan jönnek eh, hozzánk a legkülönbözőbb országokból eh, vadászni. Nem nagyon látni jól de még azt is el kell mondani, hogy a tigrisek vadászata is létezik Vietnámban. Szeretnénk elérni azt, hogy a tigris vadászatot betétsák Vietnámban, mert ugye tudjuk azt, hogy hogy mennyire fontos az, hogy fellépjünk a az illegális vadonérő állatok, a állatok illegális kereskedem mellett mi is aláírtuk a CITES egyezményt. A vietnámi kormány nem igazán tesz meg minden annak érdekében, hogy ezt a problémát megoldja. Nagyon sokan dolgozunk most már több mint tíz év óta ezen a problémán. Elismerjük azt, hogy nagyon sok a lehetőségünk Vietnámban, de a miniszterelnökünk igazából nem akarja ezeket a problémákat megoldani. Nagyon sok jó dolog történik, azonban nagyon sok akadály van még, nagyon sok változásra van szükség. Arról is szeretnék szólni, hogy hogyan lehet végrehajtani, alkalmazni a jogszabályokat, a törvényeket. Természetesen a különböző ügynökségek, a bíróságok sok esetben nem tekintik komoly bűncselekménynek az illegális kereskedelmet. Szeretném megemlíteni azt is, hogy az, ügy, az ügyészünk, a főügyészünk és a jogszabályokat betartató különböző ügynökségek Természetesen folyamatosan tanulmányozzák ezeket az eseteket, azonban nem oldották meg még mindig ezeket a problémákat. Vannak hálózatok már, de tovább kell vizsgálni a, a, bűn, a bűnösöket pedig meg kell büntetni, szankciókra van szükségük. nem nagyon látni megint csak a képen. Volt egy nagyon nagy eset, itt teknős béka illegális kereskedelemről van szó. Több mint tízezer tengeri teknőst foglaltunk le 2014-ben, az illegális kereskedelem területén, és még nem történt semmi, nem került vád alá az illető kereskedő, még, nincs, még mindig nincs börtönben, de ez egy nagyon ö, híres eset volt Vietnámban. Ö, meg kell védenünk a vadon élő állatokat, növényeket. Ez nagyon fontos. Van egy másik téma, amelyen dolgozunk jelenleg Vietnámban, az pedig, hogy, hogy a veszélyeztetett fajoknak a kereskedelmét megtiltsuk. Például a krokodilok kereskedelmét. De vannak a krokodil farmok. A, a krokodil és egy veszélyeztetett faj, és egy idő után ki fog halni, hogyha nem védjük meg a krokodilokat. A, na, nagyon sok más veszélyeztetett faj van, amelyek védelemre szorulnak. Vannak olyan magánszemélyek, akik tarthatnak tigrist otthon, és kereskedhetnek a tigrisekkel. Sőt, importálhatnak a EU-s tagállamokból például a tigris farmjukra különböző termékeket. Tehát sok esetben magánkereskedőknek adják el a tigriseket Vietnámban. Most pedig a különböző partnerekkel való együttműködést illetően el kell mondani, hogy kidolgozunk új koncepciókat Vietnámban, az NGO-kkal együttműködünk, hogy védjük a vadon élő állatokat és növényeket, vannak fontos példáink, hogy hogyan tudunk együttműködni a különböző szervezetekkel Vietnámban. De vannak akadályok is, amelyeket le kell bontani, vannak nagy vállalatok, amelyek készek arra, hogy ég, végrehajtsák a különböző aláírt szerződéseket, megállapodásokat, de természetesen oda kell figyelni arra, hogy a végrehajtás megfelelő módon folyik el, erre megvannak a különböző technikák. Az illegális termékek lefoglalása is folyamatos, tehát beszélünk az akadályokról, de, de egy időben nagyon sok lehetőséget látunk Vietnámban. Hogyan lehet biztosítani egy jobb védelmet? Ugye az, ott van a törvény, a jogszabályok, például az erdő gazdálkodással kapcsolatosan is megvannak a jogi dokumentumok, a jogszabályok, amelyeket csak végre kell hajtani. Van egy új ö, bíróságunk is, amely a bűncselekményeket ö, vizsgálja, de az a, a fő szempont, hogy hogyan is alkalmazzák a törvényeket. A szabadkereskedelmi megállapodások szintén lehetővé teszik azt, hogy egy hatékonyabb nemzeti törvénykezés jön létre. A CITES egyezményt mi is aláírtuk, és a rendelkezéseinek a betartásával elég sok a probléma. Szeretnénk, hogyha a szabadkereskedelmi megállapodások hatékonyabban fejleszthetnék az, az NGO-kkal való együttműködést, a munkát, a helyi NGO-k monitoring munkát is végezhetnének különböző területeken. És most akkor be is fejezem gyorsan. Köszönöm. Uh, Köszönjük ezt az áttekintő, áttekintést a helyzetről. Fülka van a következő felszólalónk, aki a DHA-nek uh, a vezetője. Egyesült Királyságban, Írországban működik a szervezet. kíváncsi vagyok arra, hogy ő hogyan látja az illegális kereskedelem elleni harcot. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Igen, az IWT tudja, hogy a probléma abban áll, illetve hát nagyon jól elmondták az előttem szólók, hogy mivel áll a probléma. Világos mindenki számára, hogy ez a dicsteren és becsteren helyzet fenntarthatatlan. Én azokról a tapasztalatokról szeretnék beszámolni, amelyeket mi szereztünk, vagy én szereztem egyes csoportokkal, kezdeményezésekkel való kapcsolataim során, és hogy hogyan lehet összefogással hatást elérni. Véleményem az, hogy a legfontosabb a politikai akarat. De ez megvan alapvetően mindenhol. De mégis nagyon hosszú út áll még előttünk. összességében ez tényleg hozzájárulhat a Föld élővilágának megmentéséhez. Ezzel együtt nagyon sokan szkeptikusak, mi nem adjuk föl. Kiváló kezdeményezések léteznek a világban, önkéntes szervezetek, jótékonysági szervezetek révén, és amelyeket én közelebbről megismerhettem, azok között ott volt a, a Task Foundation is, vagy a George Adams Wildlife Foundation Tanzániában, amely teljesen újjáépít egy nemzeti parkot Mukamaziban, Észak-Tanzániában. Egy másik kezdeményezés, amelyben személyesen is részt vettem, mint ahogy az előttem szólók is mondták, a United for Wildlife nevű amely másfél évvel ezelőtt jött létre az Egyesült Királyságban. United for Wildlife példaértékű abból a szempontból, hogy nagyon koncentráltan a szállításra koncentrál, az illegálisan levadászott állatok szállítására, és mint egy, egy éves tapasztalata van, de ez alatt is sikerült néhány nagyon komoly ö, illegális kereskedőre lecsapnia. Az Emergency Szíriával, e vagy a SPC csoporttal, a Merckx, szel és számos egyéb NGO-val közösen és vám szervezettel közösen. Két-három Japánban és közrekedeten működő vámügyi szakember egyeztettem erről. Ez azért is volt nagyon hatékony, mert aki ebben részt vett, az a nulla tolerancia elvét követte, minden ilyen állatszállításra megpróbálnak lecsapni, semmilyen feltételt nem ismernek. Aztán van egy adatgyűjtési program, hogy az egyenként felmerülő információkat magasabb szinten megosszák egymással a szervezetek. Az adatmegosztásnak nincsen igazán szervezett módja a vám, hatóságok és egyéb ngo és a kereskedelmi szállító cégek között. Az én cégem például ebben is részt vesz, és ezzel szerintem valami ősmit csinálunk, ami megismételhető, példaértékű lehet. A United for Wildlife működése példaérték 500 ezer ember dolgozik neki világszerte. Hogyan sikerült ilyen nagyra nőni? Úgy, hogy három részre osztottuk a stratégiát. Először is a tudatosságot próbáltuk fejleszteni sok-sok mediális tevékenység révén, képzési programokkal, illetve azzal, hogy egyéb oktatási programokba be csempésztük ezt a témát. Ez a téma nem annyira ismert, de most sokat tettünk azért, hogy az legyen, a közlekedési szakemberek számára is. Aztán a második ilyen terület az volt, hogy újraértelmeztük a screeninget. Az előttem szólók is elmondták, hogy nagyon nehéz a screening, gyakorlatilag lehetetlen az illegálisan működőket ellenőrizni. A Jamal Ali erre jó ellenpélda volt, hogy szúrópróba szerűen vizsgálták a szállítmányokat, de ez a módszer nem fed le mindent. A légi szállításokat még jobban lehet vizsgálni, beruházásokkal magas teljesítményű röntgeneszközökbe nagyon sok mindent lehet elérni. Ugyanolyan rendszerekről van szó, mint amivel az utasok bőröngyeit vizsgálják. Tehát mi sok pénzt költöttünk ilyen berendezésekre, és ez már is eredményt hozott, de hosszú távon mindenképpen fog. Aztán elsősorban azon dolgozunk, hogy amikor egy repülőgép érkezik maga Máziból, és megmentettünk egy-két állatot, amelyek azóta lekölykeztek, ezt ö, ö, reklámozzuk, és ezzel sok ember figyelmét ö, meg lehet nyerni. Aztán egy gorilla család megmentését is, ö, és, gorilla, és ö, Kongóba való visszatelepítését is hát mediálisan feldolgoztuk. Ausztráliából Ohio-ba került tigriseket Londonban helyeztünk át, hogy jobb körülmények között élhessenek. Tehát nem akarom itt magunkat dicsérni, csak a konkrét példákkal akartam rávilágítani arra, hogy bármely szállítási céggel lehet ilyen jó projekteket közösen létrehozni, hogyha megvan rá az akarat. Amióta nőtt a tudatosság, azóta több illegális szállítást, kígyókat, madarakat felezünk föl, gyakran kézipodjázban próbálják ezeket az állatokat becsempészni, mert amióta a repülőtereken vagy terminálokon dolgozók tudatossága magasabb, azóta jobban észreveszik ezeket a dolgokat. Tehát szorosan koordinált erőfeszítésekre van szükség azokkal szereplőkkel, akik nem pusztán állatvédelemmel fogalmaznak, fogalkoznak, hanem ott vannak a közlekedési csomópontokon. Ezeket a szakmai tapasztalatokat összesíteni kell, össze kell fogni, és akkor van hatás. Tehát együttműködés adatsere, adatmegosztás, tudat, vagy hát know-how transfer, és akkor működik a dolog. Egyébként pedig minden erőfeszítés hiába való, és visszaesünk a régi szkepticizmusba. Gratulálok az előttem szólóknak az ő elkötelezettségükhöz is. Köszönöm szépen. Michel Owen, a Roots projektvezetője a Traffic International. A Traffic egy monitoring hálózat globális szinten. Az egyik vezető nem kormányzati szervezen a területen. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy a trafikot bemutattam, most már erre nincs szükség részemről. Mint már mondta, egy nem kormányzati szerv vagyunk, a kereskedelmet vizsgáljuk, a legális és illegális kereskedelemre vonatkozik az egyaránt, a vadon élő állatok, növények esetében. Hogyha megnézzük ezt a fórumot, akkor meg kell jegyezni, hogy az ilyen termékek kereskedelme legális, valamennyien profitálunk ebből, élelmiszerek, bútorok, ruhák készülnek, és sor nemzetet gyarapít az egész világon, és szóba került már az egyezmény, amely az, ezen a területen a kereskedelmet ellenőrzi, és ebben vannak bizonyos ajánlások, például, hogy ellenőrizzük a legális és kereskedelmet. 45 ezer listán szereplő fajról beszélünk, empig import, export és reexport területet szabályozunk ezen fajok esetében. Sajnos az a probléma az egyezménnyel, az egyik fő probléma, hogy visszaélnek vele és rossz dokumentációt, vagy hamis dokumentációt alkalmaznak a kereskedelem során. Ez nagyon nagy kihívást jelent. Hogyha a legális kereskedelmet vizsgáljuk, akkor először is különbséget kell tenni az illegális kereskedelemhez képest. Ha megnézzük az illegális kereskedelmet, akkor a négy fő bűnözői piacról beszélünk a világon, Hát általában azt mondjuk a vadon élő állatok termékek kereskedelme egy 20 milliárd dollár, vagy annál magasabb az összeg, amit itt van, és ezt bűnszervezetek irányítják. Ismerjük a orszarvak, szarva, elefántcsont és egy bizonyos konkrét fajok fokozottan vannak érintve, tehát a Afrika, Ázsia, Ázsián belüli, de Európa is érintve van, Amerika is érintve van a kereskedelemben, tehát senki sem maradt ki ebből. A megvizsgáljuk a növekedést, a méretet, és hogy itt bűnszervezetek vannak érintve, számos kormány most már kötelezettségeket vállal. Az Egyesült Államok egy nemzeti stratégiát alakított ki, amely helyi és globális szinten foglalkozik a vadon élő állatok és nemiek kereskedelmével. Ez a Kaszáni nyilatkozatot tartalmazza például, de az EU is egyébként lépéseket tesz. Az előző beszélők már szóltak róla, van egy nyilatkozat, amely kötelezettségvállás jelent a magánszektor részéről arra, hogy lépéseket tesznek majd. Idén áprilisban az IATA tagok, a egy 260 légitársa van érintve az illegális kereskedelmet ezen a területen meg akarják fékezni, és ehhez jelentősen hozzájárulnak. Itt partnerséget alakítunk ki a kormányzat, nem kormányzati szervek és magáncégek között. Mi igyekezzünk beavatkozni a szállítási láncba, hogyha veszélyeztetett fajok termékeivel kereskednek itt segíteni akarjuk a magánszektort, hogy a visszaélést megakadályozzuk a rendszereiken belül, megkeressük a módját annak, hogy hogyan tudunk információt adni arra vonatkozóan, hogy hogyan javítsák a rendszerüket. Ez vállalati vezetőkben tudatosítani akarjuk ezt a problémát, hogy foglalkozzanak a témával. Oktatást, képzést is biztosítunk, kapacitás növekedést, aztán átdolgozást adunk javaslatokat, hogyan vegyék figyelembe ezt a területet a kereskedelem során, és a tudatosítás természetesen. Itt a végrehajtás nem hozzájuk tartozik ezek magáncégek, nekik nincsen végrehajtási vagy bűnüldözői kapacitásuk ezen a területen. Hogyha megnézzük az ellátási láncot, akkor kiderül, hogy miért nagy kihívás a végrehajtás számos szereplő vesz részt ebben, számos ország, természetesen a vámszervezetek, a rendőrség is, és egy csomó olyan szereplő is, amelyik bűnüldözői kapacitással nem rendelkezik, vagy lehetőséggel. Vegyük például a légi közlekedést, az illegális transferről beszélünk, a vadon élő állatok és növényekből készült termékek esetéből. Itt ugye a testen lehet, a csomagban, a podgyászban lehet szállítani, és akár el lehet küldeni teherszállítmányként is, és mindig az az a cél, hogy ne tárják, ne fedezzék fel őket természetesen. Ez a hölgy például tojásokat akart átcsempészni a szkenneren, és hát olyan ruhát viselt, ami nem feltűnő éppen, és szofisztikált technikáik is vannak egyébként, ruhákat készítenek, amelyek arra készülnek, hogy illegális terméket vízzenek, és hát ez egy kevésbé szofisztikált, bölcs elképzelés. Itt igyekeztek játékokat, tigrisből készült játékokat szállítani, aztán szintén kevésbé szofisztikált az elefántson csempészet, ahogy azon a módon, hogy itt látjuk. Itt ez a, nem akarták nagyon elrejteni, tehát nagyon megbíztak a rendszerben, ez komoly kihívást jelent, ugyanis nem félnek valójában. Hogyha megnézzük, az előző hozzászólók már a sugárzásról, röntgen vizsgálatokról beszéltek, tehát prioritást kell biztosítani ennek a területnek. A vámok esetében a prioritás kialakítása azt jelenti, hogy a hamisított árut keresnek, és hát biztonsági kockázatokra figyelnek elsősorban, és a vadon élő állatok, növények nem esnek ebbe a kategóriába. Hogyha átmegy egy ilyen szkenneren ez a terület, akkor narancsárga szín jelöli az illegális termékeket. Hogyha megnézzük a jobboldali képet például, itt nem jutna eszünkbe rögtön ezzel kapcsolatban probléma. A zölden jelenik meg például a az elefántcsont, és hát eh, nincsenek felkészülve erre az üzemeltetők, a működtetők, úgyhogy mit lehet tenni. Aztán vannak eh, esettanulmányok eh, arra vonatkozóan, hogy hogyan élnek vissza a rendszerekkel, ezt tudjuk az ipar rendelkezésére bocsátani, hogyan tudják alaposan megvizsgálni a termékeket és a szállítmányokat. Ezekben az esetekben néhány példát látunk csak. A cél az volt, hogy elkerüljék sokan a felfedezést, a feltárást, és a kikötők például nem eléggé biztonságosak gyakran, adott esetben az későn mennek csomagokért, podgyászokért, vagy olyan podgyászok, ahol nem az van benne, amit, amit tartalmaz és vannak olyan podgyászok, amik sokáig keringenek, amíg valaki kideríti, hogy mennyire hatékony a biztonsági ellenőrzés például. És volt egy ilyen eset, amikor a kutyák hiányoztak a mm, reptérről, és akkor akartak kijönni. Ez is egy jelzés. Van egy néhány további díja, és egyébként még, mint már Elmondták az előttem szólók, a tudatosításra szükség van, és a, a, a, a reptereken a vámtisztek figyelmét is felhívjuk, de igazából az ágazaton belül is erősíteni kell ezt a területet, tréningeket hát kell biztosítani, és azt látjuk, hogy a, megjelenik a kereslet, az információ egyre többen akarnak többet tudni, ehhez szükség van arra, hogy a megfelelő ügynökségeket is bevonjuk. Gyakran azt halljuk, hogy a bűnüldözi ügynökségek eh, igazából nem vesznek eléggé aktívan részt a munkában ezen a területen. A szintén amire szükség van, az a tájékoztatás és erőforrásokra is szükség van, tehát ezeket biztosítani kell. A magánszektorban résztvevők nem képesek, nincsenek szaktudások arra, hogy ezt a munkát elvégezzék, és nem is várják el tőlük, nem várható el, hogy ilyen mélységben működjenek. Minden esetre a kockázatot növelni kell, hogyha valaki a csempészetben részt vesz, a, hogyha valaki a csomagban, podgyászban visz valamit, vagy a testére rögzítve, akkor ez nyilvánvalóan nem az előírások szerint történik. Egyébként az embereknél az is világos, hogy az adott esetben veszélyeket is jelent, betegségeket hurcolhat magával valaki, vagy vannak veszélyes, illetőleg mérgező állatok, ez is egy veszélyt jelent, tehát ez kockázatot jelent, ezt tudatosítani kell. Az egyik fontos aspektus, hogy az információkat megosszuk a bűnüldözőkkel és a magán szférával is, és az információkra szükség van, mert ebből kiindva lehet tenni valamit és hát be kell látni, hogy ez egy súlyos nemzetközi bűnözés, ami itt történik. Ezt mindenkinek látnia kell. Köszönöm szépen. Az utolsó... Köszönöm szépen. Az utolsó előadónk, Van Döin úr, a környezetvédelmi biztonsági koordinátor az Interpolnál, akik kimondottan ezekre a kérdésekkel foglalkoznak Három holland nevet kell ma kiejtenie, elnök úr. Az én nevem Van Dijn, így ejtendő. Köszönöm szépen a bevezetést. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és az Interpol nevében szólhatok önökhöz. Nincs más képem, ez az egyedüli, ami itt van velem de kiegészíti mindazt, amit már elhangzottak. A Rotterdami rendőrségnél dolgozom, és ott letartóztattunk egy illegális kereskedőt, aki kis kolibrit, tíz kis kolibrit csempészett be, és akkor megkérdeztük tőle, hogy miért teszi ezt, mert ismertük már őt, ő kábítószerkereskedő volt, és a válasz az volt, hogy sokkal ö, nagyobb haszonra tudok ö, mint a kábítószerrel. Ha, ha, egy kolibiét 600 eurót kapok, és hogyha 500 eurós büntetést kell kifizetnem, akkor még marad, még mindig marad 100 euróm. Tehát az Interpol a legnagyobb rendőri szervezet, és mindenképpen az a fő feladata, hogy végrehajtassa a jogszabályokat és a törvényeket, és fellépjen a korrupció ellen. A, e, elsősorban a környezettel kapcsolatos korrupció ö, ö, van szemben. Ö, van egy nemzetközi szintű jogszabály, azt látjuk, hogy 26%-kal növekedett a bűncselekmények száma, amelyet a környezetvédelem terén cselek, követtek el. Ez azt jelenti, hogy a bűncselekményekből a haszon több száz milliárd euróra tesz ki, és lehetővé teszi a fejlődő országok számára a politikai stabilitást és a gazdaságuk felépítését, kiépítését. Van egy kimondott bűnszervezeti csoport, amely hasznot húz az illegális kereskedelemből, de mindez fenyegeti a kormányok stabilitását, a gazdaságot, és összességében veszélyezteti a biztonságot. Egyes bűnszervezetek már kiterjesztették a hálózatukat a környezettel kapcsolatos problémákra is Ugye van a kábítószer kereskedelem, a pénzügyi kereskedelem, a ciber, az internetes bűn, bűnözés. Nagyon fontos beszélni a, a, arról is, hogy mindez kapcsolódik a terrorizmushoz is nagyon fontos a globális rendőri munkában az, hogy megnézzük, hogy milyen szintű a környezeti biztonsággal kapcsolatos bűncselekmények szintje. Minden országban nemzeti irodák léteznek. Azt látjuk, hogy egyre inkább fenyegetővé válik a környezettel kapcsolatos bűncselekmények száma. 87 százaléka az országoknak azt válaszolta a kérdéseinkre, hogy növekszik az ilyen típusú bűncselekmények száma. Éppen ezért foglalkozni kell ezzel a nagyon fontos témával. Nem lehet elszigetelten vizsgálni ezt a területet. Globális erőfeszítésekre van szükség, kooperálni kell ezen a területen Ugye például egy gyilkossági esetben nem kell automatikusan a partnerekkel együttműködni, de ezen a területen, a környezeti bűncselekmények területén mindenképpen együtt kell működni, kollaborálni kell, együtt kell működni. Nagyon erőteljes, szoros rendőri együttműködésre van szükség az Interpol vezetésével, az Egyesült Államok szerveivel. Az Interpol aláírt egy szerződést az Egyesült Államok környezeti biztonságáról. Az Interpol e-, az Egyesült Nemzetek különböző szerződéseinek a rendelkezéseit is végrehajtja. Különböző platformok léteznek, mint például a globális környezeti alap, multiszektoriális partnerséget alakítottunk ki. 2010-ben, ahogy már a kollégám elmondta, a számos nemzet, nemzeti és kormányközi szervezet kezdett együttműködni nagyon sok új szervezet is alakult, az iQuick rövidítve, aztán ott van a United Nations ügynökség, a kábítószerkereskedelem ellen lép fel, vannak nemzeti, regionális globális szervezetek, amelyek felveszik a harcot a ilyen típusú bűncselekmények ellen. A nemzetközi donor közösség is részt vesz a, abban a munkában, amely egész 2020-ig tart. Nagyon sok munkát az Európai Bizottság finanszíroz megvan a mandátum, hogy egy hatékony munkát végezzünk. Természetesen, ahogy már elhangzott, fontos az, hogy az ellátói láncokat is lebontsuk. Az információ, az adatok összegyűjtésétől kezdve egészen a bűnüldözésig, a vádemelésig minden a feladatunk közé tartozik. Az intézkedések, amelyeket meg kell tenni, az iQuick-kel is foglalkozik ezekkel az intézkedésekkel. Az iQuick kidolgozta a programját 2020-ig, és elő fogja terjeszteni majd a programját, novemberben Hanoiban a donorok konferenciáján. Különböző task force-okhoz jöttek létre munkacsoportok, amelyek foglalkoznak partnerkapcsolatokkal, sokan dolgoznak a szállítói ágazatban, és ott veszik fel a harcot az illegális kereskedelem ellen. Természetesen nem könnyű a feladatuk, és sok esetben nagyon diszkréten kell eljárni. A világszinten nagyon sok mindent várunk el a kormányoktól, a, természetesen a jogszabályok végrehajtása terén fenntartható ö, munkára van szükség, a kihívásokkal való szembenézés területén Például van az illegális halászat, Afrikától kezdve más országokig, aztán pénzügyi bűncselekmények, az erdők kiirtása a különböző kontinenseken, és nagyon sok más probléma. Például, ami a fa termékeket illeti, fontos az, hogy létezik már a fáról szóló rendelet, de ezeket a rendelkezéseket be kell tartatni. Nagyon sokat kell még tenni ezeken a területeken, hogy javítsunk. Aztán, ami Afrikában, Ázsiában a vadon élő állatok kereskedelmét, az orvadászok tevékenységét illeti, a, együttműködünk a Szentkom bizottsággal, az információcsere érdekében, az NGO-kkal, például a Traffikkal is, aki szintén itt van, a, a képviselőjem ma délután. Fontos, hogy összegyűjtsük és ő, megszerezzük az információkat a bűnüldöző szervek számára. És van egy projekt, az Infraterra, amely egy Tanzániában bukáló személynek a felkeresését, felfedezését is elősegítette. A különböző bűnüldöző szervek feladatáról már hallottak. Mi is arra fókuszálunk, hogy a tudatosságot emeljük, hogy a terrorizmus elleni harcot, az embercsempészet, a kábítószer kereskedelem ellen fellépjünk. Természetesen nagyon nehéz a prioritásokat megvalósítani, ugye itt a környezet biztonsági kérdésekkel kapcsolatosan a kapacitásépítés szintén nagyon fontos, már ezt is említették többen, az Interpol együttműködik sok szervezettel, és természetesen tovább fejlesztjük a munkát. Az Interpol nagyon sok országgal van kapcsolatban. Végül ugye úgy fejezném be, hogy az Interpol nem politikai jellegű szervezet, fellép a bűncselekmények ellen, a korrupció ellen, a környezeti bűncselekmények ellen, fontos az, hogy egy hat, hatékony ö, ö, munkát biztosítsanak a kormányok, és hajtsák végre a jogszabályokat, a különböző bűnüldöző ügynökségek, szervek. Nagyon fontos az, hogy ellenőrizzük a különböző tevékenységeket, a globális szinten a fenntartható biztonságot és békét kell biztosítanunk. Ez is hozzájárunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Doyle Németországban az ön nevét azt hiszem dűnre fordítanák, ami beszédes. Elmar, van a kérdésetek. Köszönöm szépen. McClarkin asszonyt halljuk. Az a megközelítés, amit most a DHL képviselője kifejezett nekünk, vagyis hogy hogyan lehet a magánágazatot bevonni, és hogyan lehet együttműködéssel hatást elérni. Ez rám is hatott, és lenne egy kérdésem mindenkihez. Önök szerint mi a fő dolog, amivel áttörést lehet elérni. Itt az Interpol képviselője is itt van. Mi az egy varázsszó, vagy terület, vagy tevékenység, ami a mi közös erőfeszítéseinket hatékonyabbá teheti? David Neil, a Mayer kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden előadónknak hogy ilyen átfogóan, részletesen bemutatták nekünk tevékenységüket és azt a területet, amit mi ritkán látunk ilyen közelről. Lenne egy kis kiegészítésem ahhoz, amit hallottunk. Nagyszerű és pozitív, hogy a, ebben a láncolatában az együttműködni hatóságokban, hatóságoknak hol lehet beavatkozni. Úgy látom, hogy a szállítási láncban a legnagyobb gondot a már elpusztult állatok okozzák. Hogyan lehetne a köztes országokat és NGO-ikat is abba bevonni, hogy a tranzitokat megakadályozzák, elfogják? ki lehet képezni, ahogy az elhangzott példa is mutatta, laikusokat is hatékony hatósági emberré, és a hivatalos turizmus, legyen az vadászturizmus, vagy fototurizmus, munkahelyeket teremt, tehát ugyanakkor ne legyenek túlkapások. Ezek a tevékenységek, mint a vadászat is a helyi kultúrát védik. Sajnos sok vad hús landol a fazekakban is, olyanok, amelyek, olyan állatok húsa, amelyeket tilos lenne vadászni erre, és oda kéne figyelnünk csak a szerv kereskedelemre, ha úgy tetszik. Most akkor visszaadom a szakértőinknek a szót. Először a vietnámi vendégeinknek, hogy válaszoljanak a felvetésekre. Yes, sir. Uh, regarding the, the comment about us, we need to do a lot of... Uh... Sok sok fejlesztése van szükség. Az állatok védelméhez. Be kell vonni a, a vadvédelembe e, egyre több laikust. Az az ezt követett bűncselekményekre sokan érzékenyek és hajlandóak együttműködni képezni, oktatni kell az embereket, hogy mit tehetnek ők a vadak védelméért. Ez persze beruházást igényel. És persze az is, hogy ne legyenek vadhúst, vagy hát olyan vadak húsát, amelyek vadászata tiltott, és intenzívebben be kéne tartatni a szabályokat, gyakorlatiasabb politikai csinálásra van szükség. Remélem, hogy ezzel válaszoltam a felvetésre. Kápsul abszolút. szót. Uh, so the two, two questions. Ugye két kérdés. Az adatmegosztás nagyon fontos. Az Interpol beli kollégám nagyon jól érintette a lényeget. Igenis van lehetőség itt a WTO-n belül is, és az Interpol belül is az adatmegosztásra. A vám szervezetek talán ebben aktívan részt vehetnek. Igenis van rá lehetőség. Ez egy rendkívül erős eszköz lenne a kezünkben, ami pedig a, a tudatosítást illeti tanzániai és kenyai barátaim igen, és meg vannak győződve arról, hogy az idősebb generáció nem fog megváltozni már, nem képes rá. Nagyon súlyos a korrupció a szubszaharai Afrikában, nagyon nehéz ehhez hozzányúlni. Ők úgy gondolják, hogy a gyerekeknél kéne kezdeni, ott még van lehetőség kis és más civil szervezetek is ezt hangsúlyozzák, az iskolákra koncentrálnak, a tanárokra koncentrálnak, és hogy elérjük a fiatal generációt. Ez lehetne a módja, ahogyan ezt feldolgozzuk, és az energiát erre kéne fordítani. Aunasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A tudatosítás, a képzés, oktatás, nevelés, ezek nagyon kritikus aspektusok. Teljesen egyetértek azzal, hogy ez egy hosszú távú aspektus, és egyébként a tudatosításra már sok pénz ment, sok energia, a változások elindítása megtörtént, és hogyan tesz ezt téged erősebbé személyként, aztán a visszaélések típusai, meg hogy az emberek lássák, hogy mit vásárolnak, amikor ilyen vadon élő termékeket vesznek és koncentrált, összehangolt fellépésre van szükség a bűnüldözésben, a tudatosításban, de a tudatosítás önmagával azért nem fogja megoldani ezt a problémát. Itt egy rendkívül szervezett bűnözés ez, és nagyon nehéz, és több pontból kell közelíteni a magánszektor, igyekszik sok mindent. Nyilvánvaló, hogy a bűnüldözők is fellépnek, kombinált erőfeszítésekre van szükség. Ebbe persze be kell vonni a tudatosítást, ez oktatást is. Van úr. Köszönöm szépen az egyetlen pont, hát ez igen, csak felvillanyozott ez a kérdés, hogy mi az, amivel itt meg tudjuk változtatni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, nincsen válaszom, úgy áll nagyon konkrétan. A londoni konferencia is, a kazáni konferencia is ezzel foglalkozott, és Hanoiban is ez, ez a téma, a fenntarthatóság, kérdése, és tényleg a vadorzók tevékenységének visszaszorítása. Obermeyer úr joggal említette ezt, ez egy nagyon érdekes pont az Interpol szempontjából. Természetesen azt kell mondjam, hogy mi a bűnüldözésben vagyunk jelen, és a, mi azt szeretnénk, hogy erőforrásokat csoportosítsanak át ide, és a, a bűnüldözést erősítenénk, ez lenne a cél, és hogy együttműködjünk. Ne csak a rendőrség vegyen részt ebben, hanem a rendőrség és a rangerek, és a vadőrök, vagy mások is, tehát közös tímeket kéne kialakítani, ebben vannak lehetőségek. Több ügynökségből képzett tímek és az információcsere biztosan hosszabb távon megtérül. Köszönöm szépen. Ezzel a végére értünk a vitánknak. Köszönöm szépen mindenkinek, a szakértők közül, mindenek előtt a vendégeinknek, meg a vendégünknek, aki ezt a hosszú utat magára vállalta a Vietnámból, de egyszerűen szükség van erre, mert a, eh, a számos vita témája volt már ez a mm, a vietnami a, eh, szabadkereskedelmi megállapodás idején is ez azért fontos szerepet játszott. Világos az Európai Unió fontos piaci szereplője ennek a területnek, és fontos forrása is. És hát ha az Interpoltól is konkrétan hallottunk arról, hogy az illegális kereskedelem ezen a területen ez egy súlyos dolog, és abszolút nem pozitív, amit ma megkaptunk üzenetként. Hogyan tudjuk ezt megváltoztatni, hogy ez egy pozitív kilátás is legyen, az nem is olyan egyszerű. De azt mindenképpen megtudtam a mai napon, hogy koherensnek kell lennünk a politikánkban. Ez egy fontos feladat, fontos cél, mindenek előtt abban a kérdésben, hogy, hogy megállapodásokat hogyan kötünk, meg kereskedünk megállapodásokat, hogyan tudjuk ezt befogadni be ezekbe a megállapodásokba. És az Európai Unión belüli politikára vonatkozik ez, de nyilvánvaló hozzájön még a magánszektor is, a, itt a partnerség nagyon fontos, mert egymással kell együttműködnünk, és a tudatosítás nyilvánvaló a közvéleményben is, de hát időnként még azt is megengedem, hogy bizonyos tisztviselők esetében is szükség van erre. Ez egy fontos dolog számomra, teljesen világos egyébként hogy hatalmas kihívásokkal állunk szembe a határokon, a kikötők, mm, és ezért nagyobb kapacitásra van szükség a vámosok területén. Jobb ellenőrzésre, jobb koordinációra van szükség, mert akkor tudunk ténylegesen nagy lépést tenni előrefelé az illegális kereskedelemmel szemben. A téma mellett kitartunk, meg Emma McClarky jelentést készít erről, megkapjuk novemberben, 28-29-én kerül ez elő, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk világosan látja, mennyire fontos ez a téma. A jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban is ezt fokozottan kell figyelembe venni, jobban fel kell készülnünk, mint a múlt időszakban ezt tettük. Köszönöm még egyszer, és minden jót kívánok! ezzel a napi rendet berekeztem, ezt a napi rendi pontot berekeztem. So, now we are going... Jó, ezek után rátérünk a tizedik napi rendi pontra ez a napi rendi pont, az FC végrehajtása, az Európai Stratégiai Beruházási Alap végrehajtása. Szót is adok Emmanuel Morelnek. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyors leszek, mert inkább a kollégáimat akarom majd meghallgatni. Ugyan az a diagnózis, azt hiszem, amit mindenki oszt, hogy Európában ugye a Juncker tervet hajtják végre, és azt kérik a bizottságunktól, hogy egy véleményt készítsünk az Európai Bizottság elnökének új nyilatkozatával kapcsolatosan, ugyanis itt az ESBAN, az Európai Stratégia Beruházási Alap egy ö, külső eszközzel egészülne ki, a, ami Afrikában való beruházásokat jelentene. Azt hiszem, hogy itt csak egy nagyon szűk keretet láttunk. Ugye az Európai Stratégiai Beruházási Alap egy kiegészítő kockázatos és innovatív projektek finanszírozására szolgál. Ugye figyelembe kell venni az energia problémákat, a digitalizációt, aztán ahhoz, hogy ez az alap hatékony legyen, fontos, hogy legyen megfelelő garanciája tagállamoknak. Ugye itt emlékezni kell arra, hogy Kína hozzá kíván járulni az, ehhez a projekthez, azonban semmiféle ellenszolgáltatást nem vállal. Aztán a harmadik megjegyzésem, hogy a KKV-k a Juncker tervnek megfelelően elég jól működnek, azt hiszem legalább Franciaországban és Olaszországban igen, tehát a a KKV-knak a tevékenységét nemzetközi esedéssel kellene kiegészíteni, és aztán fontos az, hogy a, az alap támogassa az export tevékenységet is. Hát röviden ennyit akartam elmondani. Ugye Juncker elnök úr azt mondta, hogy Afrikára szeretne fókuszálni, és 44-88 milliárd eurónyi beruházást kellene eszközölni Afrikában. Ezek olyan beruházások lennének, amelyek a már létező beruházások, köt, beruházásokat egészítenék ki. Tehát itt a, a, az addicionalitás elvét alkalmaznánk, Természetesen a fejlődő országok és Afrika, afrikai országokból nem hasznot szeretnénk húzni, hanem inkább támogatni szeretnénk, azokat segíteni nekik. Ugye tudjuk, hogy milyen nagy a migráció is az afrikai országokból elmenek az emberek. Ennyit akartam röviden mondani, köszönöm, hogy meghallgattak, még hogyha nagyon rövid is ez a jelentés, egy vélemény tervezetről van szó, de mindenképpen az a lényege, hogy a jövőt el kell, elő kell készíteni, és több beruházásra van szükség. Köszönöm szépen. Vezúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani azt, hogy mindaz, amit hallottunk, azt én, én is osztom. Hogyha megnézzük az, ezt az esbát, ezt az alapot, akkor arra van szükség, hogy, egy, a, hogy a fenntartható iparágokat segítsük, támogassuk. Természetesen ehhez modern, jól működő adminisztrációkra van szükség. Fontosak a különböző potenciális lehetőségek. Minden területen. Tehát ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell tartani a WTO jogszabályait és szabályait. Juncker elnök javaslata, javaslatában hallottunk az unió helyzetéről is. Azt mondta tehát, hogy egy külső fejezetre is szükség van, és ez az európai alap finanszírozhatná külső területeken átlátható módon különböző tevékenységeket segíthetné a vállalatokat, egyfajta beruházási platformot hozhatna létre, ami a nemzetközi kereskedelmet illeti. Nagyon jól tudják önök is, hogy a KKV-k az európai vállalatok nagy részét lényegében 95%-át teszik ki, tehát a beruházások terén is nagyon fontos a szerepük. Ahogy Juncker elnök is mondta, három fontos terület van, tehát nemzetközivé kell tenni a tevékenységet, mm, mindenképpen támogatni kell a különböző tevékenységeket, a földrajzi homogeneitást is figyelembe kell venni. Jobban kell integrálni a harmadik országokat a világgazdaságba. Szeretnék Szeretném azt is elmondani, hogy a migráció kérdése és gyökerei, okai. Ugye jelenleg ez egy nagy probléma Európában. Ezeket, ezekkel szintén foglalkozni kell akkor, amikor meghatározzuk a célkitűzéseit az uniónak a külső tevékenységében. A határokon átnyúló tevékenységek szintén jelentősen hozzájárulnak a KKV-k munkájához ennek az alapnak hozzá kell járulnia az akciótervekhez a jövőben. Kedves kollégák, elnök úr, be fogok nyújtani néhány módosítót a véleményhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az LCR e nevében Lunc úrnak adok szót. Köszönöm szépen elnök úr és az előadónak is. Köszönöm a jó munkát. Összességében az LCR támogatja ezeket a stratégiai elképzeléseket, amelyek a véleménybe kerültek. Különös tekintettel a hármas bekezdés, amely a KKV-k nemzetközi vétételét segítené, és egyetértünk azzal, hogy az export támogatás növelni és támogatni kell. Valaha ugyanennek a témának voltam én is előadója már, úgy gondolom, hogy ez egy jó folytatás, jó lépés előre. Abban is egyetértünk, hogy az alap külső elemét is meg kell erősíteni. Átállásra van szükség a fejlesztési támogatásokról, amelyek eddig a bevételek kizárólagos forrásai voltak, új típusú magántőkét megmozgató ö, struktúrákra a magán ágazat tőke egyre szépen jobban felnő a, az állami támogatások mellé, valódi partnerré vált a stratégiák kialakításában, a fenntartható fejlesztés, fejlődési projektek támogatásában, és a magán és állami összefogások egyre gyakoribbak, amit üdvözölhetünk. Utolsó megjegyzésem pedig arra irányulna, ami a véleményben szerintem hiányzik, legalábbis a tervezetben, hogy kapcsolat van ezen befektetések és az európai migrációs politika között. Több eredményt kéne elérni a visszatelepítési megállapodások területén, ezt hozzá kéne szerintem írni a véleménytervezethez, én legalábbis módosítót nyújtok be ilyen értelemben és célval. Egyébként támogatni tudom ezt a véleményt, amely az európai ideirányuló politikák jó továbbfejlesztése. Most eh, Zsenik Zsadónak után kár Kellernek adok szót. Azt hiszem, én vagyok az árnyék előadó, de... Köszönöm az előadónak a munkát. Nagyra tartjuk előfeszítéseit. Különösen tetszik a szövegben, hogy az FC tevékenységeket jobban össze kell hangolni a külső eh, külügyi szolgálat céljaival, és a migráció burkolt költségeiről én is írnék valamit, csak nem azt, amit a kolléga az NCR-től. Nem elsősorban a visszatoloncolást kéne megerősíteni, én ugyanennek a témának egy másik jelentését gondozom. Perspektívába kéne helyezni a befogadást, integrációt, egy fenntartható komplex megoldás kéne, nem egyszerűen visszatoloncolás. Abban egyetértünk az előadóval, vagy előadókkal, hogy a jövőben az addicionitás elvének meg kellene felelni a külső tevékenységeknek, és a kisebb projekteket is fel kell karolni, hogyha azok jó célokat szolgálnak és működőképesek. Mindezt, tehát a politikák koherenciája fejezetben. Két további terület érdekes még talán, a kínai probléma. A bizottság világosan leszögezte, hogy ki van zárva, másfelől azt is mondja, hogy egyre több európai ország érdekelt az ázsiai infrastruktúra fejlesztésben és az alapokban való résztvételben. Ez a két dolog egy kicsit mond egymásnak, ezért magyarázatra szorul szerintem. Ami a kkv nemzetközi tételét illeti, ez teszhetős gondolat, de hogyan működne ez? Fog-e működni az, amit javasolnak? Mert a tipikus KKV tevékenységek és struktúrák és kockázati ö, modellek nem feltétlenül írhatók föl ilyen gyorsan egyik napról a másikra. Takula úr, az Alde nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos nem tud itt lenni a kolléga, az Alde nevében egy néhány szót szeretnék szólni azért, tehát az árnyék előadó köszönetet mond az előadónak az elvégzett munkáért, ez a helyes irányba mutat. Az Európa az FC egy meglehetősen több jobb eredményt ért el, mint egy évvel ezelőtt. Az eredmény globálisan nem meglehetősen jó. Ilyen értelemben a 350 milliárd, mint egy harmadát sikerült mobilizálni befektetési célokkal, 62% ebből beruházás, ami pedig a külső dimenzióját illeti ennek az EFSZ-nek, hangsúlyozni szeretném a következő gondolatokat. Az első, hogy az FC által mobilizált összegeket európai érdekek szolgáltak kell állítani, növekedés és munkahelyteremtés az első rangú cél. A második pont, a külföldi beruházákat továbbra is ide kell vonzani, és meg nem szabad, hogy függővé váljunk Kínától közben A harmadik pont, tartsuk fent a kis és középvállalatok nemzetközi irányultságát, ez rendkívül fontos. A negyedik pont egy külső dimenzió kialakítása az SZI esetében. Fontos cél kell, hogy legyen, és ezt koherensen kell értelmezni az Európán belüli befektetések, beruházások erősítésével az F harmadik megfelelő környezetet kell kialakítani a belső piacon, és a kereskedelmi politikának a fő célja hogy szerepet játszon az előbb említett célok megvalósításában. Tehát erről lett volna szó. Köszönöm szépen. Most az Európai Bizottság kap szót. Florentin Obmeier. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt képviselők, köszönöm szépen az érdekes vitát. Florentin Hopmeyer vagyok a gazdasági és pénzügyi főigazgatóságon dolgozom. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok a részvételre ebben a vitában, és hogy szót is kapok. Az Európai Bizottság, a Szakbizottság tervezetét nagyra becsüli, hogy pozitívan értékelik a beruházási tervet és annak a külső vonatkozásait is. Egy néhány pontra szeretném még felhívni a figyelmet, egy néhány számot szeretnék elmondani, hogy hogy is áll az FC pillanatnyilag. Egy éven belül az FC mobilizált mint egy 127 milliárd eurót a 27 tagállamra szétterítve, és arra számítunk, hogy 290 ezer kis és középvállalat részesül ebből. Egyébként más jellegű beruházásokat is vonz az FC, amely összhangban a céljainkkal a teljes összeg mint egy kétharmada időközben már magánberuházaktól érkezik. Szeptember 14-én a bizottság úgy döntött, hogy a jelenlegi több éves terve finanszírozási terv végéig meghosszabbítja ezt ez több célzottabb és helyi technikai segítséget kíván nyújtani, ez mindenek előtt a kis és középvállalatok céljára szolgál, ami pedig Kínát illeti. Még mindig folynak eszmecserék technikai szinten, bizonyos, a részvétel bizonyos modellitásai kerülnek szóba, és Kína az első nem EU ország, amely kifejezte, hogy szeretne részt venni ebben a tervben. Egy néhány szót szeretnék szólni a külső beruházási tervről szeretném világosá tenni, hogy ez nem kibővítését jelenti az FC-nek, ez egy új terv, amelyet inspirált egyébként az európai beruházási terv, és ezt pedig szomszédos országok és afrikai országok igényeihez igazítjuk a fejlesztési célok elérése érdekében, miközben szóba kerül a migráció ö, alapvető okainak kezelése is az európai fenntarthatósági fejlesztési cél és a magánszektor hozzájárulásával is számolunk itt, olyan projekteket támogatunk, amelyeket másképp nem támogatnak, tehát az, a, a, a kiegészítő jelleget mindenképpen hangsúlyozni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. Remélem ez lesz a a vége a hosszú listának a kiegészítő plusz finanszírozásoknak. Tehát tényleg őszintén szólva látok itt egy problémát. Az Európai Bizottság egy sor alapot hoz létre mindenre, aminek az a következménye, hogy az Európai Parlament ezt nem tudja ellenőrizni, és mindenek előtt, hogyha ezek az alapok az európai költségvetés részét képezik, akkor valahol időnként hiányzik a demokratikus legitimáció is az alapok vonatkozásában. Nem vagyok nagy barátja, őszintén szólva, a nagy alapképzésnek, amelyeket kiemelnek az európai költségvetésből. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr. Még van egy kérdésem azért. Az Európai Bizottság jelenlévő képviselőhez fordulok. Az egyik stratégiai cél az stratégiai alap esetében, hogy növekedést és munkai teremtést segítünk. Újra és újra erről beszélnek a bizottság képviselői, azonban a foglalkoztatási adatokat nem kapjuk meg, mindenféle más adatot felsorolnak. Milyen eredményeik vannak a sok projekten keresztül, amelyben részt vettek? Milyen munkahelyek, milyen volumenről beszélhetünk a munkahelyteremtésben? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A munkahelyi teremtés számai nehezek, amit hangsúlyozni szeretnék, amikor nagy infrastruktúrális projektekről beszélünk, ez 75 százalékát adja az fc nek pillanatnyilag még a végrehajtás még nem fejeződött be, tehát majd, hogyha a finanszírozás szóba kerül, mond konkrétabban, akkor a következő években ez kiderül és ami pedig a munkahelyteremtés konkrét számait illeti, nem tudok ilyen számokat a mai napon szállítani. Egy ilyen modellen dolgozunk, hogy hogyan, hogy felmérjük tényleg milyen hatással járt. Ez, ez jövő évre el is fog, el fog készülni, és a jelenlegi értékelést, amit elmúlt héten 5-én tettek közzé, akkor talán és lesz egy független értékelés is az FC vonatkozásában és ez a jogalkotási folyamat része lesz majd, ez akkor indul majd be, amikor ez, amikor indult be, amikor 11-én ezt beharangozta, és november közepére elkészül. I just got one lightning intervention. Um, I think the representative... Azt gondolom, hogy a bizottság képviselője nagyon szerényen beszélt a munkahelyek létesítéséről nagyon-nagyon jó persze azoknak, akik az alapnál dolgoznak, és az alapoknál dolgoznak, magas fizetésű munkahelyeket létesíteni. De azok, akik nem az alapnál dolgoznak, azokkal kapcsolatosan soha nem tudnak válaszolni a bizottságtól. Tehát hány, szeretném tudni, hogy hányan dolgoznak ennél az alapnál, milyen, fizet, milyen fizetéseik vannak. Ezt szeretném tudni akkor a bizottság képviselőitől. Hát egy nagy csend van. Azt hiszem, hogy majd ír, írásban fogunk válaszolni. Mert hát mi, ez mit jelent, kérdi a kérdező. Nem, nem szeretem azt, hogy, hogy nem válaszolnak a kérdésekre. Mi, mit, jel, mit jelent ez, hogy írásban válaszolnak? Elnök? Hát természetesen az alap és az Európai Beruházási Bank is érintett ilyen értelemben, tehát Ezekkel kapcsolatosan megkérdezzük majd a bizottságtól, hogy konkrétan hányan dolgoznak végre a végrehajtásban, az alapnál és a banknál, és mi a, a, mennyi a fizetésük. Ugye? Jó, akkor ez így lesz. Köszönöm. Imarei. Nem akarok részt venni ebben a vitában, de mivel Anglia ugye arról döntött, hogy kivonul az Unióból, sokáig nem fog ezzel a dologgal akkor már foglalkozni, viszont látásra. Most már el is ment. Tehát ez a kemény Brexit. Vissza szeretnék térni arra, amit elnök úr felvetett, én jó magam is be akartam venni ezt a jelentésembe, de egy kicsit bonyolult ez az egész. Ugye nekünk valamit javasoltak, és a, hogy hallom, a kollégák ezt a kezdeményezést üdvözlik, de az ön eh, javaslata, elnök úr, és a megjegyzése esetleg bekerülhet ebbe a dokumentumba, ami a külső beruházásokat illeti a külső tevékenységet illetően sokan mondták el a véleményüket, na most még ami a migrációt illeti. Azt hiszem, hogy Európa feladata az, hogy a fejlődő országokat abban támogassa, hogy a szegénységet tudják megszüntetni és kikerüljenek abból azt hiszem, hogy nem a, az a feladat Európának, hogy belemenjen a konjunkturális vitába, arról, hogy most visszaküldjük, vagy ne küldjük vissza a migránsokat, a menekülteket. Tehát a feladata az Európának, hogy strukturálisan segítse ezeket a országokat, amelyekben hát látványos válság van, ami a KKV-kat illeti, azt hiszem, hogy mindenki egyetért a diagnózissal, nevezetesen, hogy a KKV-knak nemzetközi bé kell válniuk, és támogatni kell az export tevékenységet. Szeretném Keller asszonyt biztosítani, hogy én kész vagyok a vitára később is, nem csak most, a stratégiai kérdésekről, hogy mik is a lehetőségek, hogyan lehet támogatni a KKV-kat. Én a nyitott párbeszéd mellett vagyok, és biztos, hogy mindenki támogatja ezt a párbeszédet. Ha még megengedik, ja igen, elfelejtettem Kínával kapcsolatosan, itt nem arról van szó, hogy ne engedjük meg azt, hogy hozzájáruljon Kína a, ezekhez a folyamatokhoz, a kormányzás kell biztosítani megfelelő módon. Ugye tudjuk, hogy a mi feladatunk az európai képviselőknek, hogy figyeljünk oda a különböző folyamatokra. Kínáról beszélünk, de más országok is vannak, akik ugye be akarnak lépni ebbe az alapba, de ezt természetesen nyomon kell követni. Tehát nem stigmatizálni kell valamit vagy valakit, hanem oda kell figyelni, a fogyasztóink, a vállalataink és a munkavállalóink érdekében. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük szépen. Következő dolgunk ezzel kapcsolatban az lesz, hogy október 17-ig benyújtjuk délig a módosítókat. A bizottság azt majd azokat majd november 9-10-e ülésén fogja megszavazni. Utolsó napirendi pontunk ma a 11-es. Éves jelentés az Európai Beruházási Bank tevékenységéről. Janik Zsadó az előadó, de ő sajnos nincs itt, mert hogy a zöldek jelöltje a francia elnöki posztra. Sok sikert kívánunk neki ehhez. Mert hogy jelölt legyen. És az ő helyetteseként nekem a kolléga fogja előadni, amit erről lehet tudni. Igen, általán Scar Keller fogja előadni. Én csak felolvasom az ő nyilatkozatát, próbálom érthetően, kedves kollégák. Elnézést, hogy ma nem tudtam eljönni a összmecserére az éves jelentés kapcsán, de garantálhatom, hogy el vagyok kötelezve amellett az együttműködés mellett, amelyet tavaly elhatároztunk az Intában a téma kapcsán. tavalyi tevékenységünk sikeres volt. A 2014-es beruházási bankról szóló jelentésünket egyetlen egy nem szavazat sem érte, egy hangulag ment át, és valami ugyanért kéne most is megalkotni. 25 részletes stratégiai javaslatunk volt, amelyeket az idei jelentésünkben is többségileg fenntartunk. tartunk a véleménytervezet az idején, amikor ezt elkezdtük írni, a hitelezési struktúrák idejére vonatkozóan még nem voltak tiszták, mert a 2015 es évre vonatkozóan. Ezért bizonyos dolgok nyitottan maradtak a szövegben. Ugyanakkor az árnyék dolgokban bízva úgy gondolom, hogy majd az ő módosítóik, reméljük, hogy nem lesz túl sok ilyen, révén a szöveg ö, javul és kiérlelődik. Engedjék meg, hogy a lényegi gondolatokat kiemeljem. Első bekezdés, ez csak egy tartja a helyet a később beérkező információk számára, és a bizottság félidős jelentéséből következő tartalmak számára. Időközben megjelent ez a bizottsági értékelés, és abban azt szerepel, hogy a fenntarthatósági ENSZ millenáris célok irányába kell továbbra is működnünk. Kérem Önöket, hogy olvassák el a bizottság jelentését, hogy ez eddig hogy sikerült. Második bekezdésben a tavalyi kéréseink ismétlődnek meg, az ugyanis, hogy a beruházási bank feleljen meg a külső fellépéseket irányító elvekkel, amelyeket javasoltunk. A félidős jelentésben a bizottság maga is kiemeli, hogy ezt javítani kellene az EIB és bizottság kapcsolatrendszerében, és legyen jobban látható, hogy a migrációs válságot mennyiben enyhíti a beruházási bank tevékenysége. Aztán technikai végrehajtási iránymutatásokra lenne szükség, hogy az értelmezés egyértelmű legyen, pontos jelzésére annak, hogy, hogy a 21-es cikkével az európai szerződéseknek hogyan van összhangban a tevékenysége. Az EIB legyen a klímaváltozás elleni harc fő szponzora. Az Econ bizottsággal közösen velük kedden egyeztettem, mondjuk ezt. A beruházási banka környezeti fellépések legjobb szponzora, de a foszilis energiahordozók tekintetében világosabb mandátumra lenne szükség, és az állami támogatások teljes beszüntetésére. A négyes bekezdés is eddig csak hely, helyet tartott fönn, más kezdeményezések afrikai szomszédságbeli projektek értékelésére. Az új facility finanszírozásának meg kell felelnie minden korábbi EIB elvnek és ajánlásnak. Úgy tűnik, hogy ez azonban majd a módosítókból is kidomborodik. Ötödik bekezdés a KKV-kel és a dél-amerikai, latin-amerikai régióval foglalkozik. Várom a módosítóikat. A beruházási bank a kkv fő finanszírozója. Hatodik bekezdés. Egy kicsit még ki kéne egészíteni részletekkel az itt leírtakat. A beruházási bank és az új ázsiai infrastruktúra beruházási bank közötti együttműködést kéne megfogalmazni. Ez az új kínai beruházási alap igen jelentős tényező, és az EIB-nek erre reagálni kell az AIID keretein belül. Az infrastruktúrális hitelnyújtással kapcsolatban sok új típusú kérdés felmerül, mivel a két intézmény nagyon másképp épül föl, és nem pont azokat a célokat finanszírozza. Az AIIB-n belül a beruházási banknak viszonylag kevés a mozgástere, ugyanakkor arra is figyelni kell, hogy az állami közpénzekből fenntartott alapok ne támogathassanak semmi olyasmit, ami nem felel meg a teljes körűen a elszámoltathatósági kritériumoknak. Várom az együttműködését a kollégáknak, és a módosítóikat. Jánik üdvözöl mindenkit. Thanks a lot. Greetings to him. Köszönöm szépen, mi is üdvözöljük őt. Az árnyék előadókoknak szont Cikau úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Zsadó kollega tervezeten jónak tűnik. Megjegyzem azt, hogy egyetértek vele néhány specifikus ponton, például az, hogy a fenntartható fejlődést vegye figyelembe a beruházási bank, de, ö, vegye figyelembe a klímaváltozással kapcsolatos feladatokat, ez a negyedik bekezdésben van. Utal a KKB-kra is a jelentéstevő, Ugye itt néhány dolgot meg kell megint csak említeni. A nemzeti, jel, nemzeti közivé tevése a KKV-knak. Ez egy fontos szellem a harmadik piacokra vonatkozik, de még nagyon sok KKV nem igazán vesz részt ebben a folyamatban, még inkább tartózkodóak ezen a területen nagyon ö, sokkal többet kellene még megtenni a 28 tagállamban. Ami a hit, hitelekhez való hozzáférést illeti. Már többször elmondtuk azt, hogy a KKV-k lényegében az európai gazdaság ö, gerincét jelentik, és ö, nagyon sok ilyen KKV van az Európai Unión belül, de azonban nagyon sokan vannak, akik nem tudnak olyan programokat, cselekvési terveket kidolgozni, mint a nagyvállalatok. Sokszor nekik is szükségük van támogatásra, szakértelemre, konzultációra és az összes lehetőséget figyelembe kell venni a jelenlegi helyzetben. A KKV-k a helyi hitelező szervekkel, bankokkal vannak leginkább kapcsolatban, közvetlen kapcsolatban, és nem igazán az Európai Beruházási Bankhoz fognak fordulni. Aztán ott van a kommunikáció kérdése, ebben ezen a területen nagyon őszinte szeretnék lenni. Én egy olyan térségből jövök, ahol a KKV-k a helyi bankoktól kapnak hiteleket, és sok esetben egész egyszerűen nem is tudják, hogy az a hitel, amit kapnak a helyi banktól, az az Európai Unióból származik, vagy netán a az Európai Beruházási Bankból jön. Tehát e- Európa nagyon sok mindentől szenved jelenleg, tehát a kommunikáció szintjén nekünk kell fellépnünk és megoldani a problémákat. A KKV-k sokszor nagyon nagy nehézségekben vannak, és nem igazán kommunikálnak európai szinten az európai polgárok szkeptikusak, és elsősorban azért, mert nincs meg a megfelelő információ és kommunikáció. Jó lenne, hogyha a beruházási bank írna levelet a különböző KKV-knak, hogy közvetlenül is hiteleket kaphatnak. Az átlátható területeket, az átlátható politikát szintén alá kell húzni, mert minden szinten biztosítani kell a az információhoz való hozzáférés, a pénzügyi adatokhoz való hozzáférést, itt gondolok az Európai Beruházási Bank adataira, a, úgy gondoljuk, hogy kellene egy plusz bekezdés ebben a véleménytervezetben a pénzügyi vonatkozásokról és megfontolásokról, valamint az Európai Unió külső területeiről, a távoleső területek lehetőségeiről, hogy ezekben a ezeken a területeken a KKV-k sokkal jobban lássák a lehetőségeket. Például ugye Szicília az arab félszigettel is kapcsolatban van. Köszönöm. Ima Rodriguez. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy ez a két vélemény megköveteli, hogy együtt kezeljük őket, az FC-t és az EBB-t. Csak ahhoz tudok csatlakozni, amit Morel úr is elmondott már a tizedik napi rendi pont kapcsán. A tizedik napi rendi pontnál végül is egyet tudok érteni azzal, hogy a stratégilag fontos pontok szóba kerülnek, amelyek a mi szemünkben lényegesek fenntartható fejlődés követelményének teljesítése, például ambiciózusabbnak kell lennünk a klímafinanszírozású stratégiájában. De azért arra is felhívom a figyelmet, hogy azzal értek egyet, amit a néppárti árnyék előadó mondott. Igenis jobban elő kell segíteni, hogy a kis és középvállalatok forrásokat kapjanak. Én a kis és középvállalatokat képviselem a saját hazámból, nehézségeik vannak a hozzáféréssel, igazából nincsen információ arra nézve, hogy az EBB ezt finanszírozza, hogy ez a pénz rendelkezésre áll, ezt valahogy közzé kéne tenni, hogy van tőke eh, beruházásokra. Egy sor elemet eh, Éppen ezért figyelembe kéne venni, és ezt a módosítóimban fel is fogom vetni, és abban bízom, hogy önök ehhez hozzá tudnak járulni. Például az átláthatóság is ilyen téma, mindenkinek tudnia kell, hogy miért utasítanak el mondjuk egy KKV finanszírozást, mi az, amit e- engedélyeznek, és mit finanszíroznak, illetve mi az, amit nem. Ha nem kapunk információt arra nézve, hogy mely projekteket utasítják el, akkor igazából nem tettünk semmit annak érdekében, hogy több jelentkező legyen. Fontos az információ, tehát, hogy miért történik az elutasítás egyes beruházások esetében. Az egyszerűsítés a második nagy pont, hiszen kis és középvállalat vállalatokról van szó, ők vannak kint a helyszínen, a terepen, növekedni szeretnének, növekedniük kell, mert így lehet a közösségek ember munkahelyet teremteni számukra, a technikai segítség sokat jelentene, ez egy fontos felvetés. Végül pedig a kiválasztás kritériumai a beruházási projekteknél szintén fontosak, ezeket tudni kell de ugyanire fontos a projekteket végrehajtó vállalatok kiválasztása, és nem elegendő csak kiválasztani a projekteket, mert azok minden kritériumot teljesítenek, és a fenntarthatóság kritériumot is teljesítik. A vállalatokat értékelni kell olyan szempontból is, hogy társadalmilag milyen szerepük van, és a szociális felelősség, a társadalmi felelősségvállalás is egy fontos pont kell, hogy legyen például az egyenlő bérezés témája, egyenlő munkáért nem támogathatunk olyan cégeket, amelyek a bérekben diszkriminálnak. És egy kérdésem van még a bizottsághoz, elnök úr. Van képviselője jelen az Európai Bizottságnak? Igen, van. Akkor feltennék egy kérdést. Az FC-ben megállapodtak abban, hogy a beruházások hatékonyságát erősítik, konkrétan, hogy ez a deficit kalkulációjában nem kerül figyelembevételre. Olyan beruházási projekteket, amelyeket az EBB finanszíroz, és támogatást is kapnak mondjuk a nemzeti vagy regionális szinten, eh, ahol eh, a célkütőzés mondjuk ugyanolyan, mint az f tehát a eh, termelékenység növekedés, stb. Miért van az, hogy ezeket miért számolják bele a deficitbe, és miért növeli ez az államadóságot? Elutasítottak bizonyos projekteket a, bizottság, a, a banknál, egyszerűen arra hivatkozva, hogy ezt beleszámolják a deficitbe, a hiányba. Az én régióban például nagy a munkanélküliség, fontos ez a kritérium, mindenképpen be kell ezt tartani, ha végül is így árt a helyi gazdaságnak, Lunzornak. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni az esetleges zöld elnök jelöltséghez a kollégának, és talán tovább tud lépni. Ami pedig a jelentést illeti, egy néhány javaslatom van, szerintem ezek annyira nem ellentmondásosak, nem vitára ingedelnek, talán inkább kiegészítésképpen tudnám őket elképzelni. Négy ilyen dologról van szó, szóval az egyik többet kell tenni a nép a a beruházási banknál, az Európai Bérhozásnál, hogy ezek a cégek, ezek a kis és középvállalatok beszálljanak a globális ellátási láncba, hm, tehát fontosabb szerephez jussanak. Ebben főleg olyan országokban van szó, amelyek az Európai Unióval preferenciális kereskedelmi rezsimeket alakítottak, tehát ez fontos lehet a teremtésben. A második pont, üdvözöljük a felszólítást, hogy az EU elveinek betartására ügyeljünk, ezen gazdasági tevékenységben ide tartozik például a versenyképes és tisztességes piacgazdaság, a szabad kereskedelem. Szerintem ezt figyelembe véve látni kell, hogy az EBB forrásai nem csak kis- és közállapvállalatokra irányulnak, hanem az érzékeny infrastruktúrára is. Ez adott esetben terhet is jelent az emberek cégeket megakadályozza adott esetben, hogy eladjanak termékeket az EU-ban. Talán azt is javasolni lehet, hogy az EBB-t fel kell szólítani, hogy ezen a területen többet legyen. A harmadik pont, abban bízom, hogy meg tudunk állapodni abban, hogy a tervezetben, hogy biztosítsuk, hogy az összes EBB tevékenység részletes bevonást jelentsen az érintettek esetében is a transzparencia, az átláthatóság. Ezt egyébként a szocialista demokrata kolléga is ezt vetette fel. Nagyon fontos, hogy a finanszírozás, amit a tagállamok biztosítanak, a legmagasabb szintet érje el az elszámoltathatóság és a hatékonyság ügyében. Negyedik és utolsó pontom az EBB nem egyetlen játékos, nem az egyetlen nagy hitelező az EU-n kívüli területre, ezért fontos, hogy az EBB folytassa a kapcsolatépítést mindennek előtt az afrikai és ázsiai fejlesztési bankokkal, hogy szinergia hatást lehessen elérni. Így összpontosítani lehet az erőforrásokat, és ne feltétlenül csak a versenyre ügyeljünk, hanem az együttműködésre is. És jó lenne, hogyha az EBB szakértője is jelen lenne. Hogyha van, akkor meg is kérdezem, hogy mit lát ezen a területen. Mi ez érdekelne, hogy milyen tevékenységet folytatnak annak érdekében, hogy ezeket a szinergiákat is megtalálják. Köszönöm. Köszönjük szépen, Takura úr kap szót az oldal részéről. Elnök úr, meglepetésként ért dolog. Nem fogok tudni, ezért sok dolgot érdemben itt hozzáadni a témához. Nem én vagyok az árnyék előadó, de ott voltam egy egyeztetésem, ahol a KKV-k finanszírozása volt a téma és ahol kiderült, hogy ha azt akarjuk, hogy Európa fenntartható módon épüljön tovább, akkor erre a témára oda kell figyelni. Nekem nincs további megjegyzésem. Janiknak pedig minden jót kívánok elnökségi kampányához. Most úgy néz ki, hogy minden zöld összezárt mögötte és úgy néz ki, hogy a zöldeknek van némi népszerűsége Franciaországban. Elnézést, hogy nem tudtam érdemben hozzászólni. Köszönöm, Datmoz úr. Takulov nagyon szerény. Amit mond, az mindig érdekes. Nem tudom, hogy ez mennyiben hozzáadott érték, de okos dolgokat szokott mondani miután egyetértek mindenkivel, aki előtte megszólalt, nekem csak annyi maradt, hogy személyesen sok sikert kívánjak Janiknak a jelöltségéhez. Az a tisztesség ért, hogy párhuzamos véleményeket kellett írnom egy hasonló témában. Az Európai Beruházási Bank végül is alapvetően megbízható kereskedelmi struktúrákban működik. Viszonylag kevés a rossz hitel, de minél több nem kereskedelmi célt vállal be, annál nagyobb a kockázata annak, hogy a hitelek egy része nem lesz jó. Tehát ez egy dinamikus egyensúly, Tudni kell, hogy mit akarunk, és mit vállalunk be cserébe. Erre mindig figyelembe kell lenni. Elnézést nem értettem pontosan, amit a kolléga mondott. Egy biztos, hogy az Egyesült Királyságnak 16%-os 39 millió eurós részesedése van a beruházási bankban, és már eltelt még a Brexit, gondolom, de valóban gondolkodni kell arról, hogy ez megmarad-e majd így. Az általános irányelvekről szólva a külügyi tevékenység kapcsán, ha az Európai Unió külügyi tevékenységének eszközeként használjuk más kérdés, hogy van egyáltalán az EU-nak közös külpolitikája, akkor, akkor ez is alássa a kereskedelmi megalapozottságot. Egy ambíciózus cselekvési terv jobbat tenne a banknak a foszilis energiahordozók kapcsán, de ez talán nem az ő feladatuk, hogy eldöntsék, hogy mi az, ami környezetileg fenntartható, nem luxemburgi bankárok feladata ez. A KKV-k kapcsán a tisztelt néppárti képviselő, az árnyék előadó elmondta, hogy ők is támogatják a KKV-kat, mindenki támogatja a KKV-kat. Ugyanakkor a KKV-knek az a fő baja minden országban, hogy nem férnek hozzá hitelekhez bármennyire szeretjük őket, és elmondjuk 2000-szer, hogy szeretjük őket, a statisztikák továbbra is azt mutatják, hogy a KKV-k finanszírozása a beruházási banknál is eh, alacsony. És ezzel kéne inkább foglalkozni. Az a benyomásom, hogy a a KKV-k hozzáférése az EIB pénzeihez is korlátozott, és ez itt a baj. Ritkán értünk egyet a zöldekkel, de egy dologban igen, hogy átláthatóságra lenne szükség, és ennek van egy szociális vonzata is. Nagyon nem mindegy, hogy mennyi a KKV-k hitelezésének ilyen szempontból is ö, milyen a nehézsége, könnyűsége. Végül pedig az Ázsiai Infrastruktúrális Bank, Beruházási Bank ügye. Ezt Kína hozta létre, tipikusan vagy direkt a világbank ellenpólusaként, és ezzel célja az volt, hogy a kínai befolyás növelje a világban. A biztonsági tanács a következő szögezére. Sok vita után a Fehérházban úgy gond, aggaszt minket az, hogy az Ázsiai Beruházási Bank meg tud-e majd felelni a szociális, gazdasági, pénzügyi magas mércéknek, amit minden beruházási bank elé ö, teszünk. Nem megy bele tehát a részletes kritikába, de igyekszik az alapvető kérdéseket föltenni, és ezt szerintem nekünk is meg kéne tennünk a véleményben is. Nekünk sok bajt jelenthet még az Ázsiai Beruházási Bank, és valóban gondok vannak struktúráival. Utolsó gondolatom, az Európai Beruházási Bank ugye Luxemburgban van, amely az egyfőre jutó jövedelem szempontjából a leggazdagabb európai ország. 2200 parlamenti dolgozó dolgozik Luxemburgban, akik sokkal jobb helyen lennének Lyonban, vagy Bukarestben, vagy bármely európai városban, ott nagyon örülnének 2200 jól fizetett, fizetőképes alkalmazottnak. 2900 alkalmazottja van az EIB-nek, ki kéne számolni, hogy ezeknek hány százaléka valóban luxemburgi ez megint csak egy európai intézmény, eh, amelyet eh, nagyon sok helyen örömmel fogadnának, akár még Lipcsében is, és megint, megint a leges-leges-leges leggazdagabb országba eh, tettük, és ott hagyjuk. Ennek semmi értelme így. Yeah, we have to discuss the... Igen, már volt vita, lesz vita két európai ügynökségről. Az egyik a de, de ne menjünk Luxemburgba az egyik ügynökséggel sem, szól közbe az előadó elnök. Tehát megvan a lehetőség, hogy áthelyezzük ezeket az ügynökségeket most pedig megadom a szót a bizottság képviselőinek először, aztán pedig a CIB-nak képviselőinek. Igen, a bizottság részéről nincs semmiféle kiegészítő megjegyzés, kommentár, úgyhogy megadom Megadom a kollégámnak a szót, nekem nincs semmiféle kommentárom. Köszönöm szépen, elnök úr. a DEPCO főigazgatóságról jövök. Szeretnénk eh, jelezni, hogy egy, egyetértünk a jelentés javaslataival, a külső tevékenységgel kapcsolatosan a fenntartható fejlesztési célokra kell fókuszálni, ami a jelentést illeti. A bizottságnak nem feladata, hogy egy jelentési modellt dolgozzon ki, de meg kell természetesen felelni a külső tevékenységekről szóló követelményeknek. Van a 90-es cikk a különböző források felhasználásáról. Én mindössze annyit mondanék, hogy ami fontos, az az, hogy mindaz, amit külső tevékenységként végzünk, felelje meg a belső követelménynek, követelményeknek. Ami a KKV-k fejlesztését illeti teljes mértékben, Egyetértünk azzal, hogy ki kell szélesíteni a tevékenységüket a világ minden területén. A DEVE bizottságtól is kaptam néhány javaslatot tegnap. Ott a mikrofinanszírozásra tették a hangsúlyt, teljes mértékben támogatom a jelentéstevőt. Elnök, köszönöm szépen. Más megjegyzés? Rendben van. de ha megengedik, akkor én válaszolnék néhány kérdésre. Az IRB e irodától jöttem. Vannak, tehát önök is tudják, hogy a beruházás az a harmadik pillérje a tevékenységünknek. Fontos a deficit szabályok tiszteletben tartása, ez sok esetben akadály a KKV-k számára. Foglalkozunk ezekkel a problémákkal, mi mint bank kidolgoztuk a saját szabályainkat, és megpróbáljuk a jogalkotási keretet jogszabálykereteket megjavítani. A KKV-k témája ezen bizottság számára egy nagyon fontos kérdés, nevezetesen hány KKV kapott finanszírozást? 30 százalék a forrásoknak a KKV-khoz kerül, több mint ezek a KKV-k sok esetben kevesebb, mint 10 munkavállalóval dolgoznak, ezek szinte mikrovállalkozások, és eh, ahogy a kollega eh, mondta, ez egy banki, banki szervezet, és a bankok értékelik a hitelképességét az adott vállalatnak, vagy KKV-nak, és hogyha nincsenek meggyőződve a, arról, hogy hogy nem kockázatos a, vagy hogy meg vannak győzve, hogy, ne, hogy kockázatos a helyzet, nem tudják a veszteségeket lefedni, akkor esetleg nem adják meg a hiteleket. Ugye sok esetben Görögország, Olaszország esetében nehéz a KKV-k helyzete, de meg kell győzni a bankot, a bankokat, hogy a projekt olyan, amely megéri, hogy, hogy kapjanak hitelt. Ami a luxemburgi kollégákat illeti, valószínűleg nem jönnének el Barcelonába, ez, ezt nem tudjuk megváltoztatni, ez a helyzet. Köszönöm szépen, és hogyha lesz még eh, információ részletesebb, érdekel engem is. Természetesen Alicante is egy nagyon szép hely, egy ügynökség működése számára. Vannak még kérdéseik? Köszönöm, még rákérdeznék valamire. Azt szeretném tudni még, hogy tényleg tudni lehet-e, hogy miért utasítanak el projekteket persze megbízunk a kockázatelemzőkben, az egyes intézményekben persze szükség van erre. Én nem tudom, hogy ki tehet például a lufikról, amik a pénzügyi világban valamikor kialakultak, kicsit talán azt sem tudom megítélni, hogy most a másik végletbe mentek, hogy egyáltalán mindenféle kockázattól megijednek, és egyszerűen elutasítják a projekteket gyakran. Azért az fontos tudni, hogy miért utalnak, ut, ut, utasítanak el projekteket. És nyilván nem az én régióm az egyetlen, ahol amúgy is nehéz a helyzet. Lehetne mondjuk valamilyen együttműködést kialakítani a az állami és a magán felek között, és hát itt a projektfinanszírozást úgy kéne megoldani, hogy az ne számoljon bele a hiányba, az államháztartási hiányba. Szem előtt kell azt is tartani, mm, amit elutasítanak, nem csak azt, amit engedélyeznek. És hogyha az ember azt látja, hogy az a jogi keret, amit kialakítottak, a, korlátozza a hozzáférést a pénzeszközökhez, akkor érdemes lenne módosítani. Úgy gondolom, hogy itt vannak elvi kérdések is, itt az Európai Unió pénzügyi rezsimének kialakításakor. Nyilván nem vagyok túl elégedett az eddigi rendszerrel, a pénzügyi visszafogás, megszorítás az nem erősíti a regionális szinten a beruházásokat, amikor pont erre lenne szükség. Ez tényleg így van. És szerintünk ezt tükröztetni kellene. És ezért is kell látni a szkeptikus hangok erősödését. Több beruházásra van szükség a fenntartható növekedésbe és a munkai teremtésre. Ez volt a nap kommentárja az elnök részéről. Van-e még megjegyzés az előadótól, helyettestől? Nem tényleg, de természetesen figyelembe veszük az összes kommentet, továbbítjuk Janik felé. Akkor a módosítók határideje október 17-e dél, 9, november 9-én, 10-én születik majd döntés a jelentésről és a módosításokról. Köszönöm szépen, egy rövid szünet következik. Fél hétkor kezdődik a trilógus a konfliktusos ásványokról. De az már minket nem.